Colleagues, if I could... Kollégák, engedjék meg, hogy elkezdjük a délutáni munkaülésünket. Először is. Első pontként a bizottsággal folytatunk eszmecserét a komitológiáról, különös tekintettel az átjárhatósági műszaki előírásokra. nem tudom, a bizottság kezdje? Ki képviseli a bizottságot? Kóevel úr. Megadom a szót. Pascal úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szép délután mindenkinek. Bevallom, hogy némileg bizonytalan vagyok a tekintetben, hogy miről is kellene most beszélnem, mert hiszen Pascal úr, nem, nem, nem szokatlan esemény az, hogy a bizottság részéről itt megjelenő urak nem nagyon tudják, hogy miről kéne beszélni. De én most őszinte vagyok, mondja a biztos, ugyanis ez a téma, amelyet említettek, nagyon bonyolult, különösen technikai vetületét tekintve. Először is az önök bizottsága egy bizottsági rendelettervezetről folytat vitát, ahol telematikus alkalmazottak, inter, alkalmazások interoperabilitásával kapcsolatban készül az anyag. Ez TSI betűszóval rövidítették az angol anyagban. Önök a felülvizsgálat során e, ellenvéleményt fejthetnek e, ki, azonban a bizottság a saját hatáskörőben e, elfogadott bizonyos intézkedéseket, amelyek összhangban vannak az alapjogi eszköz rendelkezéseivel. Ez a tervezet azonban úgy tűnik, hogy nem képviseli az arányosság és a, szub, a, a szubszidiaritás elvét. Hát mi ez a bizonyos átjárhatósági műszaki előírás? Bizonyos sztenderdeknek a gyűjteményéről van szó. Ezt a kifejlesztő ügynökség az érintett felekkel együttműködve dolgozta ki. Az érintett felek tulajdonképpen nem mások, mint vasúti vállalkozások, infrastruktúrai vállalkozások és jegyértékesítők. Az a lényeg, hogy ez az egész tevékenységi lánc harmonizált módon történjen. A menetrendi információ, a jegy, tarifákról szóló információ, a podgyász szállításának kérdése, aztán például a, a csökkent mobilitással mozgás korlátozott, pontosabban mozgás korlátozott utasoknak nyújtandó segítségről rendelkeznek ezek az előírások. gyakorlatilag harmonizált információt szolgáltatnak például a jegykiadással kapcsolatban is, illetve rendelkeznek arról, hogy milyen információval szolgáljanak a vasútállomásokon a késésekkel kapcsolatban. A dolgok jelen e, fázisában ez kizárólag nemzetközi viszonylatokra érvényes. Még ennél is fontosabb, hogy e, ez a bizonyos átjárható műszaki előírás ez nem az integrált jegykiadási rendszerről szól, ezeket még definiálnunk kell, ezeket a kifejezéseket, csupán az eszmecsere szempontjából pontosítanánk ezt. A ticketing angol szó, jegykiadás, valójában arról szól, hogy egy viszonylatra szóló vasúti menetjegyet adnak ki, egy vasúti útra A ország egy állomásától B ország egy állomásáig, vagy más ország igénybevételével. E-, ezen az útvonalon különféle vasutakat lehet igénybe venni. Tehát a ticketing, angol kifejezés, ugye azt jelenti, hogy jegyet bocsátunk ki A-tól B-be. Hm, Magyarázatomat folytatom. Ez a kifejezés ugye egyetlen menetjegyet jelent egyetlen utazásra, ahol különféle utazási módokat vesznek észre, például busszal megyünk ki a repülőtérre, ott repülünk, utána az érkezési állomástól ismét buszt veszünk igénybe a, a végcélig. Tehát ez a TSI, az átjárhatósági műszaki előírás, ez nem a jegykiadás eh, rendszere, vagy az integrált jegykiadási rendszer, hanem ennek az egész eh, jegykiadásnak is az alapjaként szolgál. Ez a bizonyos TSI nem más, mint egy közös standard, amelynek alapján az egyes vasúti vállalkozások, illetve viszonteladók egymás között megoszthatnak információkat, utasokat, végül is hát az utasok ugye a haszonélvezői ennek az egész rendszernek, és az, arról szól ez az előírás gyűjtemény, hogy kodifikált módon harmonizált információikat, információkat szolgáltassunk. A TSI előírások segítségével különféle alkalmazásokra nyílik majd mód és lehetőség. Ez a TSI rendszer önmagában véve egy integrált európai univerzális és nemzetközi vasúti menetrend. Tehát körülbelül ilyen szolgáltatásokról beszélünk. Az információ az egésznek az alapja, a tarifa információ, menetrend információ, stb hogyha valaki például az utazását tervezi, és szeretné kiszámolni a legolcsóbb és leggyorsabb vasúti útvonalat, vagy például vásárolni, vagy, vagy félretetetni szeretne vasúti menetjegyeket, vagy különös speciális konstrukcióra van szüksége, hiszen mondjuk mozgás korlátozott utas. Ezekhez a dolgokhoz nyújt segítséget a TSI. Amint mondtam, a szükséges dolgoknak egy része, alapjában véve a menetrendi információ, az már benne van ebben az előírásban. Az összes többi, a menetdíjak, a menetrendi csatlakozások, stb. Megérkezett kollégánk. valójában ezek e, kereskedelmi alkalmazások, kereskedelmi elemek, ez lehet, hogy verseny előnyhöz juttatja a vasúttársaságokat, amelyek esetleg kevésbé versenyképesek jelenleg a piacon nem mostanra beszélek, de amikor az alkalmazások rendelkezésre állnak, akkor meg kell találnunk a választóvonalat a között, hogy mi az, amit szabályozhatunk, például állami hatóságok szabályozhatnak valamit, és mi az, amitek a szabályozását a piacra kell majd hagynunk, illetve az üzleti vállalkozásokra. Kicsit arra a példára gondolok itt, hogy hogy működik például a IATA, a légügyi szervezetnek a a, a rendszere. Egyszer volt, amikor a a légitársaság elment innen Milánóba, ott az olasz légitársaság vitte tovább az utast Milánótól Báribi, Báriig, de ugyanaz a papír alapú jegy volt az egésznek az alapja, mert ez volt a légitársaságok között létrejött JATA ö, ö, utasszállítási megállapodásnak. Ez hasznot húzott abból is, ugye, hogy a, verseny, a, a, a konkurencia a konkurenciától elálltak a résztvevő légitársaságok. Ez, a, ez már nem ilyen formában létezik. Tehát itt most lehetséges, hogy ugyanezen a viszonylaton egy két légitársaságnál két külön jegyet kell félretetetnünk. Még egyszer hangsúlyoznám, tehát, hogy az egész témában van egy választóvonal. Először is de szabványosítjuk az információkat, majd beszélünk olyan alkalmazásokról, amelyeket eme szabványosított információ lehetővé tesz. Tehát meg kell néznünk, hogy mit szabályozzanak le az állami hatóságok, illetve mi, mi maradjon a piaci szabályozásra. A dolgoknak az elején járunk még. A TSI elfogadása természetesen a parlament felülvizsgálata után és ennek függvényében tulajdonképpen nem más, mint egy folyamatnak a, az alapköve, ennek három megvalósítási szakasza lesz majd. Először is ö, meg kell tervezni a megcélzott számítógépes rendszert, utána jön a fejlesztési szakasz, illetve utána jön a fokozatos bevezetés szakasza. Számos érintett fél van E, érintve ebben. E, ugye mindenki féltékenyen őrzi a saját kereskedelmi információit, ezek, ezekhez hozzá kell jutnunk. E, nagyon, ugye nagyon láttuk, hogy milyen szembesültünk a korábbi TSI rendszer bevezetésekor, ott fuvarozókról, illetve szállítók, szállítmányozókról volt szó, ahol ugye az érintett felek megosztották meg, megoszthatták végre egymással a fuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos információikat, de nem ment könnyen a dolog. Abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a megvalósításnak a három szakasza után ez 2015-16-ra várható, tehát azután működik a rendszer majd. Először valamilyen állami testületekkel együttműködve a bizottság képviselőjének jelenlétében indulunk el. Az érintett felektől valahogy be kell szereznünk az információt, és meg kell nézni, hogy ezek az információk hogyan kommunikálnak egymással és egymás között. A megvalósítás tempója az érintett felek hajlandóságától és képességeitől függ majd. Nyilván attól is, hogy az érintett feleknek milyen pénzügyi keretek állnak rendelkezésre. E, a TSI e, technikai segítséget fog nyújtani e, különféle tanulmányokhoz, illetve hatásvizsgálatokhoz. Ez a TEN költségvetésnek az egyik része lesz. Nyilván ezeket a tevékenységeket a TSI tervezésével, fejlesztésével összhangban kell csinálnunk. Az ügynökség és a bizottság szeretne egy kicsit érezhetőbben jelen lenni, és egyfajta irányítást gyakorolni a folyamatok felett vajon komplikált rendszerről beszélünk? Persze, hogy komplikált, de nem technikai forradalomról van szó, mert hiszen az építő elemek tulajdonképpen már megvannak, leginkább megvannak, az egyes ö, műszaki előírások formájában. Ezek bizonyos szintig harmonizáltak is, de ez eddig önkéntes alapon történt, és a vasúti, a Nemzetközi Vasúti Szövetség különféle iratokat adott ki, abban találhatók a specifikációk. mondhatják, hogy ennek semmi köze nincs egy infrastruktúra projekthoz, nem épülnek új vasútvonalak, új állomások, igazából csak számítógépeket kapcsolunk össze. Hát ugye ezt kell valahogy arányba állítani azzal, hogy mit, milyen célt akarunk elérni. Amint elmondtam, ez az úgynevezett TAP TSI nem jegykiadás, nem integrált jegyeladás, azonban ezen ezt az integrált jegyeladást vagy értékesítést a TSI alapján tudjuk megszervezni. Ennek érdekében már elékészítjük a munkát a vasúti ügynökséggel, hogy ezt a TAP TSI 2.0-as verzióját is előkészítsük, de hát 2015 előtt ez nem lesz működőképes. Tehát a kettes verzió majd kiterjeszti az információ interoperabilitását, Eh, méghozzá a nemzeti szolgálatokra is, amint említettem korábban, ugye ez a TSI eh, műszaki előírás csomag, ez csak a nemzetközi viszonylatokra érvényes. Utána információkat lehet cserélni, eh, például menetdíjakról, különféle egyéb utazási módok üzemeltetőivel. Itt majd aztán mód nyílik az innovatív jegyértékesítésére, mint például az okoskártyák formájában, stb. Ezt nemzeti szinten már több helyen látjuk, léteznek ilyenek, azonban nem látjuk, hogy ezek a meglevő rendszerek interoperábilisak lennének, és pontosan ez a műszaki leírások, előírások lényege, hogy összehangoljuk és interoperábilisát tegyük azokat a rendszereket, amelyek már eleve léteznek, megvannak, működnek. Végezetül pedig elmondanám, hogy az ezen bizottság előtt levő téma, amelyel foglalkozni óhajtanak, az az, hogy ugye a a felvizsgálattal történő parlamenti bizottsági eljárás során vizsgálják ezt az úgynevezett TAP tsi átjárhatósági műszaki előírásokat. Majd természetesen tájékoztatni fogom önöket a lehetséges jövendőbeli fejleményekről, majd akkor, hogyha ezt a műszaki előírást elfogadják. Elnök, köszönöm szépen! Kún úr! Danke, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a bizottság képviselőjének, hogy azt mondta kezdetben, hogy nem is tudja, hogy miről kell beszéljen, de ehhez képest kívül áttekintő és meglehetősen bonyolult előadást hallhattunk, amely kapcsán figyelnünk kell arra, hogy a meglévő törvényi alapokat betartsák ennek során. És az ja, helyesen hangzott el, hogy 2000, a 2007-es megfelelő szabályozás, 10 per 3-as, 2008-as az, törvény is szerepet játszott a tekintetben. Ezek lennének tehát azok az alapok, amelyek az interoperabilitás technikai specifikációján alapszanak és a bizottságunk munkájának is valamilyen formájában alapját szolgálják. Persze ezeknek az, ennek az interoperabilitásnak valamilyen fajta céljának, konkrét céljának kell lennie. Azt hiszem, hogy az integrált jegykibocsátás 2014, 15 vagy 16-ban már valóban reális cél lehet, és a vasúti piac liberalizációja is ide tartozik bizonyos feltételek szükségesek ehhez technikai standardek, technikai szabályok, amelyekről még vitáznunk kell. A kérdés az az, hogy ez most csak az említett területre érvényes, vagy pedig technikai feltételekre is. Például a gördülőállomány esetében új fékrendszereket vezethetnek be, ahol aztán mindenhol Európában használ, felhasználandó lesz a jelzés, jelzőrendszereknél is, így van ez. Van három implementációs fázis, amely elhangzott. Először a tervezési szakasz, ugye most mi a tervezési szakaszban vagyunk, adatot gyűjtünk a különböző, különböző úti tervek, menettervekből, amelyeket fel kell használni, utána a rendszer továbbfejlesztése, a második lépés végül a felhasználás a harmadik. Ez egy óriási komplexum, amelynek nekiállunk és arra, arról szeretünk volna beszélni, hogy a parlamentnek mennyire van beleszólási joga, illetve hát a mi bizottságunknak a, a beleszólási joga mennyire szükséges, illetve mennyire kell nekünk együttműködnünk, annak érdekében, hogy ne csak egy irányelv, hanem végrehajtási intézkedések is legyenek, szükséges hogy a parlament részt vegyen ebben. Azért tehát, hogy utána az egyes fázisokban a bizottság, amikor majd adatot gyűjt, és amikor összehasonlítjuk mindezt, akkor legyen hozzá információnk. És természetesen a nemzeti parlamenteinkkel, parlamentjeinkkel is, illetve az egyes vezetőkkel beszélnünk kell, meg kell tárgyalni, hogy ez célra vezető-e, hogyan tudunk még esetleg javítani. A kérdésem tehát, mi történik a, a kapcsolódásoknál. Tehát mi, ha például a vasútnál meghatározzuk a szabványokat, de hogy az egy dolog, de hogyha ott vannak átfedések, interfészek, de hogyha mondjuk egy, az, intermodalitás, az intermodalitásnál, tehát ahol ugye a közúti közlekedés, busz közlekedésnél, a hajó közlekedés esetében is ugye megfelelő dolgok elő vannak írva, ami mentén ezt tovább lehet fejleszteni. Tehát most egy első átfogó áttekintést kaptunk. Jó lenne, hogyha a rendszert kicsit jobban, részletesebben listázva láthatnánk, hogy lássuk magát az eljárást, a folyamatot. Most nagyon sok információt kaptunk, de, de valahogy folyamatában szeretném látni, vagy szeretnénk látni ezt a három fázist tehát fejlesztés, felhasználás és ugye a tervezés, milyen szoftvert használnak, kompatibilis a szoftver, hol vannak a problémák, hol szorít a cipő az egyes tagállamoknak, és ugye ki kell cserélni az információt. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Köszönöm, Kuhn. Dry úr. Elnök úr, köszönöm a szót. Először is köszönet Pasquarelli úrnak nagyon szakértő módon, egyértelmű információkkal szolgált most a felszólalásában. Azért beszélünk ezekről a dolgokról, mert itt ugye a szállítási közlekedési bizottságban ezt fontosnak tartjuk, és a következő ö, ö, költségvetésben szeretnénk néhány millió eurót ö, elkülöníteni erre a projektre. Sajnálatos azonban, hogy ezt a törekvésünket még a Költségvetési Bizottság elé nem tudtuk érdemben elétárni, de úgy érezzük itt a közlekedési bizottságban, hogy egy ilyen jegykiadó rendszer, ez nagyon fontos a vasút számára, ugye az első az integrált rendszer, utána jönne egy intermodális integráció, amely kiterjesztené ezt más közlekedési módokra is. Így versenyképesebbé, vonzóbbá tehetnénk a vasutat. Más szóval új életet lehelnénk ebbe bele. És ezt nagyon fontos dolog kimondani. Néhány kérdésem volna. Először is az ütemezés kérdése. hallottam, hogy 2015-2016 előtt nem várhatunk semmit, legalábbis konkrétumokat nem. Kicsit csalódok, csalódást okoz ez. Szeretném, hogyha valahogy gyorsítani lehetne a tempón. Az integrált jegykiadó rendszert a lehető leggyorsabban szeretnénk látni, hogyha megvannak a megfelelő instrumentumok és források, de aztán, hogy ennél nagyobbra kell törnünk. Nem mondta egyértelműen, hogy mennyire volna szükség, mennyiből lehetne kifizetni ezt. Nem hiszem, hogy gigantikus pénzekről beszélünk, nem infrastruktúráról van szó, hanem szabványosításról. Tehát valóban szükség van 5 vagy 6 évre ehhez. Beszélt az irányító testületről, egyfajta kormányzó bizottságról, vagy kormányzást, irányítást ellátó testületről. Erről esetleg kaphatnánk bővebb információt, hogyan működne egy ilyen testület. A vasúti ügynökség, a bizottság és a tagállamok, ha jól értettem, akkor valamennyien képviseltetve lesznek majd ebben a testületben de milyen döntéshozatali jogkörei lesznek ennek, és hogyan viszonyul majd a bizottsághoz, illetve az Európai Parlamenthez ez a testület? Nem tudom, esetleg szükség van-e politikai nyomást kifejteni adott esetben. Hát ezek a fő kérdéseim tisztában vagyok azzal, hogy az egész dolog még egy csecsemő fázisban van. Meissner asszony. Köszönöm szépen. Igen, azt gondolom, hogy érdekes volt a beszámoló, és a, a jó volt, hogy a kollega ezt napirendre vetette, hiszen a komitológia mindig unalmasnak tűnik, de azért sokszor nagyon fontos dolgok húzódnak meg mögötte, és gyakorlatilag itt ugye azt készítik elő, amit egyébként már többször is követeltünk, ugye legkésőbb, ugye legkorábban a, a vagy hát legkésőbb a vulkáni hamuk krízis óta, hiszen nagyon jó lenne, hogyha Európán keresztül sokkal egyszerűbb lehetne vonattal keresztül haladni. Jó, hogy ezt előkészítették, nem tudom ezt miért nem történhet meg 2016 előttig. Kicsit türelmetlenek vagyunk, mert jó lenne, tényleg optimális lenne egy integrált jegyrendszer kialakítása, ami, ami intermodális. Tehát valóban ez sokat segítene. Ugye ez most már megvan a, a repülés területén, de a vasút területén még egyáltalán nincs, pedig erre nagyon szükség lenne erre. Nem akarok itt ismétlésekbe bocsátkozni, de még egyet elmondani. Véleményem szerint a parlamentet mindenképpen be kell vonni ebbe a munkába, hiszen itt számos, vagy az összes európai polgár számára egy, egyfajta kínálatjavítást szeretnénk elérni, és nekünk, mint népképviselőknek alapvető érdekünk fűződik ehhez, hogy ez jobb legyen. Ez egyik érdekünk, és ugyanakkor persze beszélt arról, hogy információ és adatcserére is szükség van, ez persze fontos és helyes hogy az utat egyengessük ebbe az irányba. De hát azért arról is van szó, vagy az is kérdés, hogy ezek milyen adatokról van szó, vannak olyan adatok, ahol, ahol esetleg oda kell figyelni, hogy nehogy túl sok adatot cseréljünk, mert ugye ezt se szeretnénk, de mindenképpen köszönjük szépen, és várom a következő további vitát. Thank you, Mr. Kramer. Köszönjük szépen. Köszönöm én is a, az előadást. és azt, hogy Pascal úr, úr említette a kerékpár, maga, tehát a kerékpár szállítását országokon átívelően vasútban. Ugye ez még nem, mindig, nem mindenhol lehetséges, hogy a vasúton a kerékpárt átfigyük, de jó, most a harmadik vasúti csomagot elfogadtuk, és ugye sokan kérdezték tőlem, hogy mi a helyzet a légi közlekedés esetében. Ott ez nem probléma, mert ugye minden tehát minden ajánlat, vagy minden az információ jut el az összes légi társaságig, még viszont a vasútárságnál ez nem így van, hanem az ott decentralizált. Tehát ezt a modellt kellene átvinni. Ugye a harmadik vasúti csomagnál ugye ezt mondtuk, hogy ők ott megadják az információt, kell egy testület, aki ezt az internetre állnak amelyik pedig határokon átívelően Ugye jelen pillanatban nem ez a helyzet, Olaszországban. Olaszországban rosszabbodott a helyzet, ott másik országban egyáltalán is lehet jegyet venni interneten keresztül. Tehát szeretnénk az, inform- az információval rendelkezni. És egy, egy további lépés lenne az, hogyha intermodálisak lennénk, Svájcban például ez lehetne. Vagyis hogy lehet. Most Svájcban miért lehet ezt megcsinálni? Azért, mert nincsenek benne az Európai Unióban? Vagy miért? nekünk meg miért kellett 2016-ig várni? Azért, hogy egy, legyen egy rendszerünk, amely egyébként máshol már van. Semmi hát újat nem kell itt feltalálni. És az utolsó gondolat az a az akadálymentesség. Ott a rendszerek, tehát ugye én például Berlinbe jövök, és ugye, hogyha valaki kerekesszékben kell, hogy menjen, akkor ott gyakorlatilag minden közlekedési módot választhatok Berlinben. Itt a politikai akaratról van szó. Nekünk parlamentként hogy, hogy tudnánk ezt támogatni, hogy ez megvalósítható legyen ez a kérdés? Köszönjük Rámer úr, nincs további hozzászóló, úgyhogy Pascarelli úrnak megadom a lehetőséget válaszolásra. Köszönöm szépen! És köszönöm azoknak is, akik hozzászóltak vagy kérdést tettek fel. Hát Raui úr kiemelt olyas valamit, amit már korábban kellett volna mondanom, ez pedig az, hogy miért tesszük ezt. Azért, hogy a versenyképességet a, a erősítsük, a vasútnak a vonzóerejét erősítsük, és azt gondoljuk, hogy az új információtechnológiák alkalmazásának a hatása számos szempontból megkönnyíti, megkönnyhet, megkönnyítheti a rendszert, amelyek a korábbi kézzelírott jegyek esetében nem volt elképzelhető. Ugye, hogyha valaki egy kis faluból akart elmenni A, B, A országból B országba, akkor az rendkívül bonyolult volt. Tehát ez egy másik történet ma már. Kun úr, egy másik dolgot említett, amit el kellett volna mondanom, ez pedig az összefüggés a, a, TAP, a TAP TSI, és nem csak az interoperabilitás irányelv, hanem az utasjogokra vonatkozó rendeletről is. A vasútársaságoknak kötelessége, illetve a jegyeladóknak kötelessége az IT rendszerüket a TAP TSI-hoz hozzáigazítani, és mindezt arra használni, hogy tájékoztatást adjanak és jegyeket adjanak el. Tehát a TAP TSI jelen formájában már most próbál választ adni, vagy megkezd választ adni arra a kérdésre, vagy fel, követelésre, hogy az utasjogokat betartsák, de még ki kell, hogy egészítsük ezt egyfajta áthidalással a TEP és az utasjogok vonatkozó szabályozással. Ezt a bizottság szolgálatai készítik, és ők fogják ezt az áthidalást megtenni, valamint gondoskodni arról, hogy a megfelelő információt a vasútársaságok és a jegyeladók megadják a harmonizált szabályok alapján az utasoknak. Tehát jelen pillanatban itt tartunk. Hedraui úr és Meissner asszony eh, az irányításról beszélt és az időzítésről. Ami az irányítást illeti, meglehetősen eh, rossz tapasztalataink vannak az úgynevezett TAF tsi a, ter, a esetében, hiszen ott ugye a legtöbb érintett ide tartozik. Ugye a, a bizottság elfogadott egy rendeletet, és a, a tervforrozás területén, és ott egy stratégiai európai tervezetet fogadtak el a TENTI keretében. Ez a, ez a tervet kidolgozták, voltak bizonyos nehézségei, mert bizonyos vasúttársaságok, amelyek előre haladottabbak, mint mások az IT területén, hogy hát a, a saját know jukat úgymond meg akarták tartani maguknak. Végül sikerült elérnünk a, a célunk, célunkat, de most, hogy megvan ez a stratégiai európai terv, tervezet, most már azt látjuk, hogy az érintettek sokszor ellenállnak erősen ennek a tervnek a megvalósítása ellen a közös, harmonizált, konszenzuális úton. Ez pedig azért van így, mert az irányítási szerkezete az implementációnak gyenge, önkéntességen alapszik, a, a, az ez, ehhez csatlakozott vasútársaságok szabad akaratán múlik és egy, egy fontos európai vasútársaság volt vezérigazgatója szerint ez nem elegendő. És ebből is azt láttuk, hogy, a, hogy jobban jelen kell lenni, jobban aktívabbnak kell lenni. Ezen a területen. Ezért kidolgoztunk egy irányítási struktúrát a TEPTSI megvalósítására, amely együttes elnöklést ír elő a bizottsági képviselő, illetve a vasútársaság képviselői részéről. És ez az irányítási szerkezet nem tagállamok dolga, ez nem a kormányok dolga, és nem is közhatóságok dolga eldönteni. Ezt a felhasználóknak, a rendszer felhasználóinak kell eldöntenie maguknak. korábban ennek a struktúrának a tagjai volt ugye a CR, az IRM, e UITP, a utasok képviselői vannak benne, ebbe jegyeladók képviselői, európai szinten ők szervezet, szervezetbe tömörültek, és a műszaki támogatás, ami az Európai Vasút Ügynökség részéről érkezik. Tehát ők vannak ebben, benne ebben a társaságban, és hát ezzel kell, tehát ez, velük kell együtt dolgozni, és nekünk kell az elnökségét átvenni ennek a szervezetnek. Ami az időkeretet illeti. mint már mondtam, a távfal kapcsolatos tapasztalatok negatívak voltak, nem csak az irányítási ügyek miatt, hanem egyszerűen azért, mert annyira komplex összeállítani az információs rendszereket a vasútársaságokban. Ugye ezek a rendszerek már léteznek, vagy éppen fejlesztik őket, hogy különböző fejlesztési szinteken vannak. Ez valóban nagyon nehéz művelet informatikusok számára. Én egyébként nem vagyok informatikus, és sajnos el kell, hogy amit mondanak, hogy, azt, hogy, hogy ez nagyon sok időbe telik. Persze osztom az aggodalmát, a bizottság osztja az önök aggodalmát. És persze megpróbáljuk ezt a dolgot előrevinni, de real, reálisan, realisztikusan azt kell, hogy mondjuk, hogy a teljes implementációig, a TAFTS teljes implementációig hát legalább 3-4-5 év, 3-4-5 év kell 2011-től, tehát mert most van, hogy vagyunk ugye 2010-ben, reméljük, hogy akkor tehát 2016 elején már ez meg fog történni. Én persze meg fogok tenni mindent, és nyomást gyakorlok a megvalósítókra, hogy ezt gyorsan megtegyék. Nem vagyok benne biztos, hogy Mr. Kramer úrnak a mondani valóját megértettem. De ugye azt mondta többek között, hogy ezek a rendszerek már megvannak, és nagyon könnyű lenne őket összerakni. Hát sajnos nem annyira könnyű. És valóban ezek a rendszerek már léteznek. És fejlettebbek bizonyos tagállamokban, máshol pedig jóval kevésbé fejlettek, vagy akár nem is léteznek. És Kramer úr, úgy tűnik, hogy ő ugye Németországból jön, és hát Németországban van a legjobb rendszer, és ő megszokta, hogy ezt a legjobb rendszert, és megszokta, hogy a, az utasok tehát megszokta, hogy ilyen, ilyen pozitív a tapasztalat, és más tagállamok polgárai erről csak álmodhatnak, amit Kramer úr tapasztal. Tehát nemzeti szinten ezek tudnak működni. A német nemzeti rendszer már egy kicsit nemzetközi szinten is működik, mint ahogy azt ugye néhányan tapasztaltuk nem régen. De még, még azért sok nehézség van. Tehát ezeket, ezeknek a rendszereknek a, az összekapcsolása nemzetközi szinten nagyon nehéz. De hát pontosan erről szól a TAP TSI. El kell fogadni, hogy ezek bonyolult informatikai alkalmazások, és ezért ez jó néhány. Tehát ez sok időt vesz igénybe, hogy, eh, hogy megtörténjenek. Persze a tapasztalataink, a, a céljaink azonosak, és lépésről lépésre kell haladni. És a jegy kezelésen, egy eladáson, integrált eladáson keresztül, mint ahogy azt ugye korábban elmondtam, kell, hogy letegyük az alapokat, lerakjuk az alapjait eh, az információ cserének. Az információt kompatibilisnek kell, kompatibilissé kell tenni az egyes rendszerek között, és majd ha ez megvan, akkor lesz csak lehetséges egy integrált jegykezelési rendszert vagy adási rendszert um, kialakítani, és ekkor lesz az, amikor magáncégek, és nem csak vasúttársaságok vagy jegyeladó társaságok uh, bejöhetnek a képbe, és saját ö, applikációkat, alkalmazásokat fejleszthetnek ki, amelyeket le lehet tölteni intelligens telefonokra, komputerekre, számítógépekre, és a többi, és a többi. Jelen pillanatban azonban egy európai rendszer alapköveit rakjuk le, amely a már meglévő rendszerek apró építőköveiből épül össze. Köszönöm. Thank you, Mr. Pasquale. I was just a... Köszönjük szépen, Pasquale úr. Épp most akartam lezárni a vitát, de természetesen a komitológiával kapcsolatban esetleg hozzá szeretne szólni, kollega. Igen, finanszírozási kérdésem lett volna, de nem kaptam rá választ. Van-e elképzelése arról, hogy ennek a műveletek mi a teljes költsége? hogy tehát ezeket a rendszereket alkalmazzuk, tehát egymáshoz hozzáigazítsuk, interoperabilisát tegyük, és kifizeti ennek a költségeit az Európai Unió? vagy a magán érintettek, akiknek saját maguk kell majd ezt úgymond fizetnie és alkalmazkodni hozzá? Nem tudom, erről tud-e valamit mondani. És a következő kérdés pedig az, hogy a finanszírozás, tehát hogy a finanszírozási kérdés-e a fő probléma, vagy inkább a műszaki, a technikai megvalósítása a probléma? Köszönöm szépen. Hát tudjuk, hogy a tagállamok semmire nem fizettek, úgyhogy de azért meg tudja válaszolni a Alkadáz kérdését. Hogyha finoman szeretnék válaszolni, őszintén, akkor nem tudom. De hivatalosan ezért lelőhetnének. De nem, nem, nem lőheti le. Bármilyen, hogyha valaki valakit lelő, akkor csak az elnök teheti meg ebben a bizottságban. Jó. De amit elmondhatok az az, hogy tudjuk, hogy a költségek vagy legalábbis azok a költségek, amelyek a fejlesztéssel, a hasonló informatikai rendszerek fejlesztésével kapcsolatosak, ugye eh, közúti eh, közlekedési rendszereket is fejlesztünk, jogosítványokkal kapcsolatos rendszereket, tudjuk, hogy mik a költségek. Természetesen nagyságrendileg tudjuk a költségeket. A gyakorlati költség az egyes műveteknek az a megvalósítás első fázisában derül ki amikor a top TSI-t fejlesztjük. Maga a tervezési fázis, amely tartalmazni fog hatásvizsgálatot, és amelyet 2012 közepén fogunk elfogadni. A TAF TSI, mint mondtam, a TENTI által is kapott finanszírozást, itt ilyen 1 millió, másfél millió euróról beszélünk, és persze a sok nehézség ellenére, amelyet a TSI tapasztalt, de körülbelül ugyanabban a nagyságrendben mozgunk. Tehát nem a finanszírozása a fő probléma, hanem a technikai, a műszaki megvalósítása mindennek. Ahol tehát az egyes személyes uh, tudás birtokosai meglehetősen ellenállnak annak, hogy meghozzák ezt a tudást. Tehát nem a pénz, nem a pénz, nem a finanszírozás a probléma. Köszönöm szépen, rendben van. kell, azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz képest, hogy úgy kezdte el a beszél, mondandóját, hogy nem tudja, hogy miről kell beszélni, meglehetősen részletes volt. És jó kérdéseket kaptunk a vála, a jó válaszokat kaptunk a kérdésekre, köszönjük szépen mindezt. Akkor most áttérünk a következő napi rendi pontra, ami a 97 per 68 per LK irányelvnek a rugalmas végrehajtási a fogalma hozott motorokra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosítása. Szemelová asszony, megmaradom a szót. Mielőtt megszólal, hadd mondjam el, hogy ebben a bizottságban, amikor új tagok jelennek itt meg, akkor üdvözöljük őket. Mark Watts most jött be, mindig örülünk, hogy itt van, tehát üdvözöljük őt. És most pedig öné a szó képviselőasszony. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Köszönöm. Zpráva je obsahově na první pohled převážně... Nincs tolmácsolás cserél. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, úgy gondolhatják, hogy itt egy technikai jelentésről van szó, ugyanakkor mégis egy érzékeny dologról van itt szó, hiszen bizonyos iparágakat nagyon érzékenyen érint, illetve a környezetvédelmet is. Először is a bizottság javaslatáról szólnék, amely arról szól, hogy a NOx-ot, a széndiokszidot, illetve a részecskéket, motorok által kibocsátott részecskéket, például az erdészeti, mezőgazdasági gépek e, kis vasúti járművek, motorkocsik, stb. által kibocsátott értékeket a 3A stage-ről most meg kell változtatni a 3B eh, fázisba eh, január 1-től. Az irányelv pedig olyan kérdésekkel foglalkozik, amely 500 céget érint az Európai Unióban. Eh, a 2004-es irányelv 2004 per 26-os a rugalmas végrehajtási eljárást vezette be. E, gyakorlatilag két stádium van, e, két egymást követő stádium a rugalmas végrehajtási eljáráson belül. A gyártók, ha forgalomba hoznak e, ilyen gépeket, amelyek a korábbi emissziós értékeknek felelnek meg, akkor ezekre a motorokra, dízelmotorokra, e, a vasúti kocsik motorok kivételével, belvízi hajók kivételével a rugalmas végrehajtási eljárás igaz. A bizottság e, úgy véli, hogy noha a 3B stádiumnak egy sorgyártó már meg tud felelni, sokan mégsem tudnak olyan mozdonyokkal előállni, amelyek a 3B stádiumnak vagy fázisnak megfelelnek. 2012. januárjáig ez nem lesz számukra lehetséges, és a konzultációk alapján mi úgy véljük, hogy ezeket a nem környezetbarát mozdonyokat, mozdonymotorokat, dízelmotorokat 3A típusúakkal is fel lehet váltani, hogyha a 3B típusúak nem állnak rendelkezésre. Ez azonban belvízi hajókra nem igaz. A rugalmas végrehajtási eljárás lehetővé teszi a gyártók számára, hogy ezekben a motor kategóriákban maximum 20% olyan gépértékesítés 20%-ának megfelelő számú gépet hozzanak forgalomba, illetve a kisebb vállalkozásoknak szól elsősorban ez a második lehetőség. Nyilvánvalóan ez azért vált szükségessé, mert a gazdasági feltételek rosszak, és ezért csökkent a cégeknek a kutatás fejlesztésre költhető kerete, nem tudnak megfelelni az elvárásoknak, ez különös tekintettel igaz a kis cégekre, illetve az építőipari gépeket gyártó cégekre. A körülmények miatt az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a rugalmas végrehajtási eljárás alá tartozó gépértékesítés arányát 20%-ról növelni kell. Emellett a bizottság arra is jutott, ezek az intézkedések 2013. december 31-én lejárnak. Az Európai Unión kívül természetesen ilyen rugalmassági eljárást az Egyesült Államok és Kanada is bevezetett. Más fontos régiókban azonban, mint amilyen India, Oroszország, Latin Amerika vagy Kína, nincsenek ilyen e, előírások, éppen ezért tisztességtelen versennyel kell szembenézniük az Európai Uniós gyártóknak, mert ráadásul az ellenőrző intézkedések a gépbehozatalra vonatkozóan nem kellően hatékonyak. Ami a környezeti vonatkozásokat illeti, a legsúlyosabb környezet szennyező anyagok azok főként a részecskék, illetve a nitrogén oxidok, összehasonlításképpen, ami a NOx kibocsátásokat illeti, a nem közúti mozgógépek ágazata 16 eh, áért felelős a teljes EU eh, kibocsátásnak, míg a közlekedési ágazat 42%-ért felelős a NOx kibocsátáson belül eh, az dízel motorok teljes kibocsátása javasolt 50%-os rugalmasság esetén a jelenlegi 20%-os rendszerhez képest az első évben körülbelül 0,3%-kal emelkedne a kompressziós gyújtású dízel motorok teljes kibocsátása meg kell jegyezni, hogy a módosítás csupán hosszabb bevezetési időszakot irányoz elő az új szigorúbb kibocsátási határértékek esetében. E határértékek szintje nem változik. Az évezred elején egyébként drámai változások voltak, amikor a kettes stádium életbe lépett, ráadásul csökkent a válság miatt az eladások aránya is a konzultációk nyomán és figyelembe véve a környezetvédelmi aspektusokat is, úgy vélem, hogy ez egy kiegyensúlyozott javaslat. Ugyanakkor fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a globális piacon tisztességes versenyre van szükség, és a környezetszennyező motorok behozatalát korlátozni, betiltani kellene. Éppen ezért a bizottságnak oda kell hatnia, hogy a behozott gépek mindig feleljenek meg a érvényben lévő kibocsátási értékeknek. A fentiekre való tekintettel azt az ajánlást tesszük a Környezetvédelmi Közegészségügyi és Élelmiszerügyi Biztonsági Bizottságnak, mint illetékes bizottságnak, hogy hagyja jóvá a bizottsági, az Európai Bizottsági javaslatot. Thank you very much, Mrs. Sanalova. Köszönjük szépen, Sanalova asszony. Köszönjük a tolmácsnak is, aki, meg, aki tudta tartani a tempót. Most már levegőt felt a tolmács is. EBP részéről Szinkovics úr. Dziękuję panie przewodniczący. Jako sprawozdawca cień z ramienia IPP e chciałbym wskazać na kilka... Várjuk a beérkező angol tolmácsolást. Egyelőre nem kapunk. Elnök, kérem, szíveskedjen egy pillanatra várni, mert a tolmácsolás nem működik, mondja az elnök. Igen, bocsánat, mondják az angol fülkéből. Technikai baki történt, elnök. Miféle baki lehetett ez? <clears throat> Az a nagy technikai baki, hogyha nem értik Marcinkovics úr szavait. Nos, Marcinkovics úr, vágjon bele még egyszer, meglátjuk, mi lesz. Köszönöm. Nos, tehát Elnök úr, köszönöm szépen. A néppárt e árnyék előadójaként bizonyos alapvető aspektusokra hivatkoznék, amit ebben a jelentésben kezelni kell. Rugalmasságról van szó, hogy a rugalmasság alapján forgalomban hozott motorokról beszélünk. A legnagyobb probléma azonban szerintem a késedelem, mert a gyártók számára nagyon nehéz dolog, már akik alkalmazzák majd ezt az irányelvet, ugye nehéz lesz, hiszen új szabványokat kell majd ö, alkalmazniuk, és jön az átmeneti szakasz a 3 a 3B-re. Ez mindenkit érinteni fog majd az január helyett, ugye átkerül a végrehajtás decemberre. Ez problémát jelent. Nem akarom én megismételni az előadó által felsorolt technikai adatokat, de hát technikáról van szó. E, itt inkább én a gyártók e, problémáiról szeretnék beszélni. Ez nagyon fontos szerintem. A, a motorok gyártása egy folyamatos tevékenység. És a tavalyi évben 5-10 százalékkal esett vissza a termelés, a gyártás. Ez bizony elég komolynak mondható. a gondolat lényege az, hogy ezeket a korábbi generációs motorokat még továbbra is forgalomba e, lehet helyezni, de a marketing e, költségek jelentősen megemelkednek, tehát a gyártók e területen komoly problémákkal szembesülnek, sőt veszteségeket e, kell, hogy elszenvedjenek. Úgyhogy bizonyára majd át akarnak állni az új szabványokra, hogy a, az elszenvedett kárt mérsékeljék. Azonban mindenféle motor és gépi berendezés gyártása folyam, folyamatos, az új szabályok rájuk is vonatkozni fognak. Tovább megyek. Szükséges lesz majd az is, hogy megvizsgáljuk a kibocsátások kérdését, a környezeti hatásokat, és persze nem szabad megfeledkeznünk a biztonsági aspektusokról sem. Úgy gondolom, hogy a rendelkezésre álló rövid idő nem sok, eh, sok gyártó számára egyszerűen túl rövid lesz. Nem, nem tudják majd alkalmazni és átverni ezeket az új előírásokat. Nagyon sokan függnek egyébként még további beszállítóktól. A beszállítói lánc az egy elnyúló dolog, ugye nagyon sokan kapnak alkatrészeket Kínából, Latin Amerikából és hasonló helyekről, ott viszont nem vonatkoznak ugyanezek a szabványok. Ez azt jelenti, hogy az importban lesznek olyan gépek, amelyek nem felelnek meg a szabványoknak. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm szépen. És köszönjük az előadónak is az a véleményét, amelyet hallhattunk. Egy dolgot szeretnék még megjegyezni. Ugye, körülbelül egy éve vagyok itt a parlamentben, és ezért mindig meglep az, hogy amikor véleményt kell mondani egy olyan jelentésről, amely még igazából nincs is kész. De hát azt hozzá kell szokni, hogy ez mindig <laughs> úgyis, hogy újra és újra előfordul. Jó, hát csak egy az utas megjegyzés lett volna igazából. Különben nem szeretnék most annyira a technikai részleteknél időzni. Ugye Szenyarova asszony már elég sokat beszélt erről. Sokkal inkább arról van szó, hogy környezetbarátabb közlekedési rendszerre lenne szükség, és olyan motorokra van szükség, amely kevesebbet bocsát ki, nem csak a hidrogén, eh, vagy szén, tehát kevesebb részeskét, kevesebb eh, nitrogénoxidot és kevesebb széndiokszidot bocsát ki, tehát mindenfajta kibocsátást szeretnénk csökkenteni. Eh, környezetbarátabb közlekedésre és motorokra van szükség. Tehát egy, a bizottság ugye egy irányelv módosítását javasolja. Ezt a módosítást eh, én üdvözlöm, mert azt gondolom, hogy megtehető és értelmes dolog. Azok a határértékek, amelyeket eh, javasoltak, azt hiszem, hogy betarthatóak, és hogyha a gyakorlatban megkérdezzük, hogy eh, ez az időterv milyen, túl ambicionált vagy nem, akkor, akkor úgy tűnik, hogy értelmes az, hogyha egy kicsit kitoljuk ezeket a határidőket, tehát a bizottság csinál, szerintem teljes mértékben helyes, és az is fontos, hogy a, az a rugalmasság amely most benne van a rendszerben, az, az megmaradjon. Tehát, hogy, hogy az átmeneti időszakban még a régi típusú motorokat is ki lehessen bocsátani, hogy ezt a százalékot megemeljük, ez is jó. És egyébként kibocsátás szempontjából ez annyira nem fontos, mert hogyha mondjuk 20%-ot engedünk meg, és vagy a 20% helyett 50%-ot engedünk meg, akkor az állítólag 0,3%-kal több kibocsátással jár csak. Tehát ez pedig ez pedig azért van, mert a részarányos tehát a arányos része jóval kisebb a kibocsátásból ennek a területnek, mint azt gondolnánk. Ami pedig a darabszámokat illeti, kisebb cégeknek ugye megengedik az, hogy ebben az esetben több motort gyárja, gyártsanak, vagy vigyenek piacra több emisszióval. Fontos az is, hogy ezt megemeljük. És az is fontos, hogy ezt a flexibilitást minden motor esetében használ, tehát felhasználhassuk, vagy, vagy érvényes lehessen, nem csak mezőgazdasági motorok esetében, hanem vasúti mosorok, motorok esetében is, hiszen sokszor beszélünk arról, hogy a vasút az mennyire zöld dolog, és Kráver úr sajnos már nincs itt, hogy nyilván örülne, hogyha ezt örült volna, hogyha, hallja, hogy ezt mondom, de a vasútaknál is, tehát a mozdonyoknál, igenis, ott is motort kell cserélni, fel kell tenni a kérdést, hogy hogy ott hogy lehetne, milyen átmeneti időszakkal lehetne ezt megoldani, hogy ott is lecseréljük a motorokat, azért, hogy nehogy a vasutat hátrányba részesítsük, ezt semmiképp sem szeretnénk. Tehát értelmesnek és jónak tartom azt, amit a bizottság javasolt rugalmasságra van szüksége, el akarjuk érni a céljainkat, de hosszabb időtartam alatt is ez helyes így. Thank you for the commission. Köszönöm. Most pedig Volkan úr kap szót az Európai Bizottság részéről. Yes, thank you. Uh, Köszönöm a nagyszerű előadását ennek a bonyolult javaslat. Én magam eh, szintén csatlakoznék eh, azokhoz, akik itt eh, jelezték, hogy meg a legfontosabb pontjai ennek a jelentésnek, leginkább az előadó tette ezt meg. Olga Szenalova, e, és utalt arra, hogy a, az építőipari, építőipari gépgyártást továbbra is nagyon negatívan érinti a válság, csak úgy, mint az agrárgépgyártást, tehát ezek az iparágak nagyon rossz helyzetben vannak, és ez a válság egybeesik egy olyan időszakkal, amikor a gyártóknak az lenne a feladata, hogy az új emissziós standardoknak megfeleljenek a 3B eh, standardoknak, amelyek komoly befektetéseket igényelnek. Van olyan cég, amely ezt képes gyorsan abszolválni ezt a feladatot, a kisebb cégek pedig eh, szenvednek eh, nehezükre esik újra tervezni a gépeiket, és másfajta, akár nehezebb motorokat, nagyobb motorokat beszerelni. Emellett a piac felügyelettel kapcsolatban hangzott el itt egy felvetés, ezt mi is vizsgáljuk a tagállamokkal is, illetve a munkacsoportokban. Tehát szeretnénk megerősíteni a piaci felügyeletet. Egy új jogalkotási anyag áll rendelkezésre 165-ös rendelet. Emellett a tagállamokkal együtt szeretnénk elérni, hogy a piacra vitt, az a forgalomba hozott gépek megfeleljenek az új értékeknek. Ez nyilván érdeke az Európai Unión belül működő gyártóknak is, illetve hát környezeti érdek is. Tehát ezt a témát megint csak vizsgáljuk. Ami az időbeosztás vagy a menetrendet illeti, úgy gondoljuk, hogy az előkészítés időbe telik, az iparképviselői rámutattak arra, hogy nehézségekkel szembesültek a végrehajtás során, hogy megfeleljenek ezeknek az új emissziós standardoknak. Begyűjtöttük az információkat, nem szeretnénk hibázni, sajnálatos módon most nem használt az új bizottság felállása. Idén nyáron fogadtuk el az új jogszabályt. Tehát az új szöveget, az új jogszabályt mi egy olyan menetrendet javaslunk, amelynek van egy kifutási pontja, és amely azt jelenti, hogy a hat évvel ezelőtt elfogadott szabályoknak mindenképpen megkívánunk felelni, csak egy kisebb, kis, kicsit nagyobb rugalmasságot engedélyezünk. Kuhn úr? Um, Köszönöm szépen <clears throat> meg egyszer az érdekes beszámolókat. Hasonló helyzetben az EV bizottságban már eh, vitatkoztunk eh, széndiokszid és nitrogénoxid kibocsátásról eh, a kis haszongépjárművek területén, és ott célokat fogalmaztunk meg, és célokat tűztünk ki. Ezért jó lenne egy olyan interpretáció, hogy tehát pontosan tudni, tudnunk kellene, hogy milyen szintű széndiokszid kibocsátást akarunk elérni. 3A, 3B, hol, van, hol vagyunk jelen pillanatban, mi, mi a standard most, az egyes részeskék esetében, nitrogénoxidok esetében, a haszon járművek esetében, és mit akarunk elérni, mondjuk a 3B-ben. És akkor már el lehet képzelni, hogy ezt el lehet fogadni, különben, különben ez egész csak ló a levegőben. Bizottság. Mik a szintek? Köszönöm szépen, igen. Egy más helyzetben vagyunk mi most a, a gépjárművek, a személygépjárművek, illetve gépjárművek esetében ugye nagyon sok felhasználásról beszélünk. Most motorokról van szó, és ezeket, amikor a piacra dobják, akkor különböző felhasználású gépekbe rakják bele amelynek különböző fogyasztása, fogyasztása van, különböző széndiokszid kibocsátása van, és a többi, és a többi. Jelen pillanatban nem veszük figyelembe a széndiokszid kibocsátást és az energiahatékonyságot, mert ezt éppen most értékelik, hogy hogyan lehetne javítani, ezt a bizottság értékelni most, és segítünk a felhasználóknak, hogy új technológiákból hasznot húzzanak amelyek már megvannak, számos fejlődés tapasztalható ezen a piacon, de alapvetően azt veszük figyelembe, hogy a teljes légszennyezéshez mennyi, mennyiben járul ez hozzá. A nitrogénoxid és a részecskék kibocsátását veszük most figyelembe elsősorban. Van egy kitűzött célértékünk, és a kibocsátási határértékek Ugye a 3A-ban és a 3B-ben különböző teljesítménykategóriás motorok esetében ugye mások és mások. Az irányelv mellékletékben ez megtalálható, és amikor pedig részecskékről van szó, ott a főbb motorkategóriákat veszük figyelembe, tehát a 130-160 kW-os motorokat, ott túl egész kettő részecske per kilovattórát veszünk figyelembe, amely egy tizedre megy le aztán a 3B-ben. Azért, hogy a tagállamoknak lehetővé tegyük, hogy azért meg is valósíthatóak legyenek, betartatóak legyenek a határértékek. Köszönjük szépen, ez teljesen világos volt, mondja az elnök. Szelova, do you want to say any? Szelova asszony, kíván-e valami fajta összegzést mondani? Ne, jenom, že děkuji za všechny komentáře. Nem, csak annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm az elhangzott megjegyzéseket. Nagyszerű, akkor... Nos, akkor nézzük a módosító begyújtási határidőt november 16-a. Január 25-én szavazunk ebben a bizottságban a módosítókról, ami pedig az N-viszakbizottságot illeti. Fogalmunk sincs persze, hogy ők hogyan dolgoznak, e, nem tudjuk, e, és hát a plenárison sem tudjuk, hogy mikorra kerül napirendre, de a mi határidőnk az november 16-a, és január 25-én szavazunk róla, tehát november 16 a módosítók, november, január 25 a szavazás. Most pedig Güdul úrral fogunk találkozni, aki az Európai légi, légügyi biztonsági ügynökség, eh, repülésbiztonsági ügynökség eh, képviselője. Egy kis szünetet tartunk addig. Háromnegyed ötig. Okay, colleagues. Kollégák, engedjék meg, hogy újraindítsuk ezt az ülést. Gudu úr van közöttünk, az EASA, repülésbiztonsági ügynökség vezetője. Eszmecsere következik különféle EASZ-ával kapcsolatos témákról, a tagok is kezdeményezték ezt, szándékom az, hogy először Gudú úrnak adom meg a szót, ezek után majd az elhangzottak függvényében lehet kérdezni, illetve észrevételezni. Gudú úr, öné a szó. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is, elnök úr, engedje meg, hogy megköszönjem a meghívásukat. Köszönöm, hogy itt a közlekedési bizottság előtt képviselhetem a repülős biztonsági ügynökséget. Már vártam ezt az eszmecserét, és köszönöm az önök részéről kapott rendíthetetlen támogatást az ügynökségünk iránt. Mi minden információt megadunk önöknek, amelyre szükségük lehet az ügynökségünk munkájával és tevékenységeivel kapcsolatban. Indításképpen az általános helyzetünkről beszélek, illetve utána beszélünk arról, hogy mi a biztonsági stratégiánk, hiszen ez a fő tevékenységünk. 2009. novembere óta a, a 1108-as módosítást elfogadták. Tudják, hogy minden területen foglalkozunk a biztonsági kérdésekkel a, navigációtól a repülőterekig. Az ügynökségünk aktívan részt vett és koordinálta is az európai ügyiratokat, ezeket márciusban a magas szintű eh, konferenciára eh, küldtük el, illetve a közgyűlésre szeptemberben. Tájékoztatni szeretném önöket arról, hogy egy évvel ezelőtt létre, létrejött az Európai Repülésbiztonsági Tanácsadó Bizottság. Ebben az Európai Bizottság, a mi ügynökségünk, az ágazat és a tagállamok is képviseltetik magukat. Ennek a testületnek a dolga, hogy az, a biztonsági stratégiáról tanácsokat adjon, illetve az Európai Biztonsági Program kidolgozásában vegyen részt, valamint javasoljon egy európai biztonsági cselekvési tervet. Egyúttal a szerződéses felek felelősségét is vizsgáljuk a testületnek a munkaprogramját most decemberben fogják beterjeszteni a mi ügynökségünk vezetése elé. Reméljük, hogy ezt a legmagasabb politikai körökben is elfogadják. Ez alapvető része annak, hogy felkészüljünk a Európában a következő években várható helyzetekre. Néhány tényt szeretnék mondani a 2009. évi biztonsági statisztikáról, 2010-es évről még nincsenek meg az adatunk. Egyébként 2009-ben a biztonsági helyzet kiválónak mondható Európában. Egy kereskedelmi repülős baleset volt, illetve két halálos kimenetelű légi baleset. Ez egyébként helikopter baleset volt. Hosszú évek óta, hiszen ez volt a legalacsonyabb baleseti statisztika. E, az ügynökség különféle ajánlásokat kapott a, a, a balesetek után, e, ezeket e, átvettük. A navigáció területén is vizsgáljuk a helyzetet. A tendenciákat figyelve úgy látjuk, hogy a munkánk fokozódni fog az esemény jelentéseknél, amit megkapunk, azt látjuk, hogy ezek száma folyamatosan növekszik. Ezeket az eseményeket elemeznünk kell, le kell vonnunk a következtetéseket, hogy a biztonságot fokozni tudjuk. E, e, ennek e, okán egy különleges szervezési segédeszközt készítettünk el, ez, ez segíti a munkánkat most akkor a szabályozási tevékenységünkre térnék át. Ezt 2009-ben, 2010-ben igen összpontosítva végeztük. 12 12 módosítási javaslatot fogalmaztunk meg. Az egyik a repülőgépek műveleti kompatibilitása, aztán a műveleti tanúsítványok. 2009-ben a bizottság, az Európai Bizottság egy gyorsított eljárásra kért bennünket, hogy ültessünk át három meglevő szabályt. Ez a légiforgalmi tevékenységre vonatkozik. Azért, hogy 2010 vége előtt a komatilógiai eljárásban ezeket jóvá lehessen hagyni. Ez a légi forgalmi irányítók engedélyezése, valamint a, a felelős hatóságok monitorozási tevékenységével kapcsolatosak. Ezeket a, az előírásokat megfelelően beterjesztettük már márciusban, a három rendelet tulajdonképpen a meglevő jogszabályok átültetése. Később majd az összes alapvető szabályozást beintegráljuk az új struktúránkban. 2010-ben a szabályozási feladatok nagyon fontos szerepet játszottak az OPS területén eh, a komitológiai eljárást alkalmaztuk. Az FCN, illetve az orvosi eh, elemek is fontos eh, részét képezték a munkánknak. a repülési idők korlátozásával kapcsolatban is születtek anyagok erre, hogyha kérdeznek, szívesen visszatérek majd részletesebben is. A végrehajtási szabályok a két új kompetencia területén olyanok, hogy megfelelő módon kezeljük a navigációval, illetve a légi alkalmassággal kapcsolatos kérdéseket a jövőben arra szeretnék kitérni, hogy elmondjam, hogy az Eurokontrollal is kiváló a kapcsolatunk. Az európai égboltnak a menedzselésével foglalkoznak ők is. Az ügynökség az Eurokontroll szakembereire is támaszkodni fog. Az ATM szabályozások standardizálását is elvégezzük. Ezen túlmenően a PRB és a LEA szak közötti szakértőcsere garantálja, hogy az ATM biztonsági célkitűzéseit megfelelően rögzítjük és alkalmazzuk is a gyakorlatban. Most akkor némi eh, pénzügyi információ a, a létszámmal kapcsolatban. A 2010-es eh, költségvetés 170 eh, millió euró, 70 millió ebből az ágazatból, az iparákból érkezik, illetve 34 millió euró pedig az Európai Uniós hozzájárulás. A 107 millió fölött van még egy céltartalékunk, ez 27 millió euró tesz ki. 2010-ben a kiadásaink a következők. Alkalmazottak 56 millió, adminisztratív igazgatási költségek 40 millió euró, 3-as, 4-es műveleti üzemi kiadások 40 millió euró. A 40 millióból 25 millió alvállalkozói teljesítményekre ment, nemzeti hatóságokkal dolgoztunk együtt. A megvalósítási terv valami 501 néhány ideiglenes állományú dolgozó. Úgy gondoljuk, hogy ezt a keretlétszámot fel lehet tölteni az év végéig ezen túlmenően az év végéig 55 szerződéses e, bedolgozónk is lesz. 2011-ben nem lesznek jelentős változások, azonban az 5 éves tervben 37 millió eurót e, várunk az EU részéről. E, tudjuk, hogy a válság miatt ugye 34 millió lesz, ez 3 millióval kevesebb, mint a terv. A megszorítás nyilván nem jókor jön, mikor az ügynökség éppen növekedésnek indult. Az Eurocontrol segítsége nagyon jó, nagyon örülünk neki. A toborzás területén a 2011-es tervszámok nem nagyon térnek el a 2010-estől. 510 ideglenes dolgozó, őket fel kell készítenünk a munkájukra, és a létszámot a jövőben növelnünk kell. Ami az adókat, illetékes, adókat illetékeket illeti, szeretném korrigálni azt, amit önök esetleg gondolnak úgy gondolhatják, hogy a jelenlegi szinten több forrásunk van, mint amire szükségünk lehetne. Azonban 2007-ben a többlet azért keletkezett, mert megváltoztattuk azt, hogy hogyan fizetünk ugyanabban az évben a szolgáltatásokért. Igazából az elvégzett munkát utólag fizettük, illetve a Jövendő munkára csak előlegeket adtunk, ebből képződött a többlet. 2009-ben a többlet szinte teljesen elolvadt, eh, eltűnt, mert a navigációs területen, illetve a létszám bővítés eh, során ugye felhasználtuk az eszközeinket. A bizottságnak javasoltuk, hogy a szabályozásunkat módosítanunk kellene a tarifák és díjak vonatkozásában, hogy a tarifális díjak valóságos tevékenységeket fedjenek le. Persze az is fontos, hogy a tevékenységi körünk, felelősségi köreink bővültek. Reméljük, hogy a bizottság az új rendeletet gyorsan el fogja majd fogadni. Végezetül pedig elmondanám, hogy az ügynökség 2000-től 2008-ig folyó tevékenységét auditálták, megkaptuk a certifikációt, ez e, jól érzékelteti, hogy professzionális minőségű munkát végeztünk. Ennek úr, ezzel a bevezetőmet befejeztem, várom az esetleges kérdéseket. Kérem, bármit megkérdezhetnek. Elnök, köszönjük szépen. A néppárt részéről Kún úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt előadó. Valóban rendkívül jó benyomást keltett a beszámolója, nem csak a költségvetés, amelyet elfogadtak, hanem az is, hogy két harmad részben ez az iparág részéről jön, és egy harmad részben a bizottság részéről, de azt gondolom, hogy a kiterjesztett feladatkörük kapcsán komolyan kell beszélni arról, hogy a pénzügyi, tehát a finanszírozás a feladatoknak megfelelően alakuljon. Az utóbbi időben sokat vitatkoztunk arról, hogy a légbiztonságot, biztonságot hogyan tudjuk a ground handlingen keresztül javítani, legalábbis ami az utasoknak a vizsgálatát illeti, és ugye az elmúlt időszak meg, alatt megtanultuk, hogy a biztonsági rések idézőjelben a teherszállításnál vannak, elsősorban is nem az utasbiztonságnál, de az önök feladatkörre természetesen a műszaki felülvizsgálata is az egyes üzemeltetőknek, a légitársaságoknak, és különösen kell arra is figyelmet szánni, hogy nehogy hibát kövessenek el. Esetleg tudna állásfoglal, állásfoglalást adni, ami az A380-assal tör, történt uh, ugye Dél-Kelet-Ázsiában, és hogy ott uh, ugye az történt, hogy az egyik motor károsodott, és kényszerleszállást kellett végrehajtani. Európában is természetesen figyelünk erre, tehát a, a repülésnek a technikai biztonságára, de ezen túlmenően az európai közös lég, légi piac, vagy, vagy, vagy légi forgalmi piac tekintetében előrelépést tudtunk megcélozni. Az észak-dél és közép-európai térségben a repülés biztonsága területén nagyon jó mérleget tudott vonni nekünk. A kereskedelmi légiforgalomban 2009-ben ugye nem volt gyakorlatilag egy baleset sem, csak a helikopter területén, ahol ugye két halálos baleset történt, azt hiszem, hogy mindez eh, ennek során azért nagyon fontos elmondani azt, hogy mi Európában elsősorban a repülés biztonságát próbáljuk megcélozni, és hogy ennek során a tagállamoknak az együttműködése jelentős mértékben javult. Itt a közlekedési bizottságban eh, sokat vitatkoztunk arról, hogyha eh, balesetek történnek, akkor a kiértékelés a, a, a, az egyes helyzeteknek a vizsgálatát javítani és erősíteni kell, és hogy ennek a tagállamok hatáskörében kell fe, megtörténnie. Például a, a különböző szakemberek dolgoznak a nemzeti ügynökségeknél is, de arra is oda kell figyelni, hogy ezen a területen a tagországok egymásnak is segítséget nyújtsanak. A munkatársak számát először úgy határozta meg, hogy az, ELSZ e 520 idő, lett munkaidős, vagy, vagy időleges, időleges foglalkoztatottat tartalmaz, illetve jelent. Nem tudom, hogy ez pontosan, hogy hogy oszlik meg, illetve hogy a 75, az 57 milliós költségvetésnek hogy oszlik meg ez a része. Persze jó képzett alkalmazottakról van egy szó, tehát még egyszer köszön, mondom, köszönöm szépen a jelentést az én részemről. Köszönöm a szocdemektől, Alkadraj úr. Köszönöm. És eh, én is köszöntöm itt eh, Gudúrat. Nagyon fontos, hogy időről időre találkozzunk, halljunk arról, hogy milyen munkát végez eh, az ügynökség. Lenne néhány kérdésem. Kezdeném azzal, hogy ugye a biztonsági adatok vonatkozásában a 2009-es adatok rendkívül örömteliek, ugyanakkor az utóbbi időben a Rolls-Royce motorok okoztak néhány incidenst, és nemrégiben fogadtunk el egy jelentést, a De Veirak jelentést a balesetek áldozatairól. Önnek mi a véleménye? Ezt a jogszabályt hogyan értékeli? Tetszik-e önnek? Tetszik-e önnek? És mi az önök szerepe az ilyen incidensek kivizsgálása során? Például az Ausztrál Légitársaság incidensét Eh, hogyan vizsgálják, hiszen ugyan az üzemeltető az Ausztrál légitárság volt, de ez egy európai gyártmányú repülőgép volt. Erről mit tud mondani? Említette még az erőforrások kérdését, és beszélt arról, hogy 3 millió eurós hiányuk van legalábbis a jelenlegi állás szerint, de de ez változhat. Tehát az üzleti tervekhez képest 3 millió hiányzik. Ez megnehezíti-e majd az önök munkáját, illetve beszélt arról, hogy további feladatok várnak még önökre, ezeknek mi a személyzeti igénye, erről is, ha konkrétabban hallhatnánk, és ezen túlmenően beszélt a díjakról, illetve a díjakra vonatkozó szabályokról, most ott milyen változások lesznek, illetve milyen elvek állnak a változások mögött a jelenlegi helyzethez képest, ez hogyan fogja befolyásolni az önök bevételeit, tehát az önöknek befolyó díjakra kérdeztem rá. És végezetül egy olyan dolog, amiről mi az elmúlt hónapokban vitatkoztunk. Ön is beszélt arról, hogy a pihenőidőt vagy a repülési időt, attól függ honnan nézzük, eh, korlátozni kell, illetve meg kell határozni. Hat hónappal ezelőtt ez elég botrányos eh, jeleneteket eredményezett szeptember-októberben kellett volna a következtetéseket a munkacsoportnak elkészíteni. Mi a helyzet ezzel? És egy hasonló kérdés. Egy olyan dossziéval kapcsolatban, amely még nem teljes, ez a pilóták engedélye, repülési engedélye. Itt ugyanis van még egy csomó kérdőjel önnek mi az álláspontja az elvekkel kapcsolatban, tehát elvi kérdésekben, milyen elveket szeretne mindenképpen érvényre juttatni a változások során. És az utolsó kérdés bevezetőjében beszélt az egységes égboltról, Single Sky. Mi az összefüggés a Single Sky és a Cézár között, illetve a Single Sky és az önök munkája között. Az EASA ebben milyen módon vesz részt, tehát a Single Sky-ban milyen módon vesznek önök részt. Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. köszönöm Gudó úrnak a jelentést, ezt a beszámolót. Nem kívánom elismételni azt, amit az előttem szólót elmondtak, csak egy dolgot. Ez pedig az, hogy nagyon örülök annak, hogy sikerült a, ennyire jelentősen csökkenteni a balesetek számát. Szeretnénk, ha ez így maradna. A Deverek jelentést is nagyon fontosnak tartom, pont azért, mert arról szól, hogy jól, tehát a, a, a hogy elkerüljük a, a repülési baleseteket, és ezért szükséges a feltárás. További téma, amit szerettem volna említeni, a vulkán kitörésnél ugye szintén önök be voltak vonva a repülés biztonságba, és ennek a meghatározásába. Természetesen fontosnak tartom, hogy a biztonságra figyeljenek, és adott esetben ne, ne engedjenek felszállási engedélyt, de nekem, mint új képviselőnek az volt a benyomásom, hogy azért nem voltak a helyzet magaslatán. Tehát esetleg, esetleg gondolja azt, hogy a jövőben egy kicsit gyorsabban, kicsit egy, összeszedettebben tudnak reagálni ilyen helyzetekre? A másik kérdésem szintén a jövőre vonatkozik. Sokat beszélnek arról, hogy <clears throat> még szofisztikáltabb robotpilótákat alkalmazzanak, annak érdekében, hogy gyakorlatilag kizárják az emberi hibázást, tehát amikor a, a gép átveszi hatalmat. És az lenne a kérdésem, hogy lehet-e olyan, hogy, hogy ott esetben a, a, pilóták, a pilótáknak nem lesz túl nehéz ezeket a, ezeket a gépeket irányítani. Tehát, hogy ezt a túlgépesítést, ezt a biztonság szempontjából pozitívnak látja, vagy inkább negatívnak? Tehát, hogy az emberek mindig, az embereket a gépek helyettesítik. <clears throat> Ugye? Vagy akár, akár fölöslegesé teszik az embereket, és hogy sokszor mondják, hogy a gép ugye jobban vezeti a, a, a repülőgépet, mint az ember. Tehát ezen az egyik kérdés. Az utolsó kérdésem pedig a, a, a légi licenszekről engedélyekre vonatkozik. Ugye magánpilóták szereztek engedélyeket az Egyesült Államokban, és Európában ez nem annyira könnyű ilyen engedélyeket kapni, és azt javasolták, hogy ezeket az amerikai, vagy ön azt javasolta, hogy ezeket az amerikai engedélyeket, amelyek adott esetben amerikai repülőgépek Eh, érvényesek, hogy ezeket nem akarja engedélyezni, sem az engedélyeket, sem pedig a megfelelő gépeket nem akarja engedélyezni. Ez így, így van-e? Eh, hangzik a kérdésem. Illetve ha igen, akkor, ha nem, akkor miért nem? Ha igen, akkor miért igen? Eh, biztonság szempontjából hogy, hogyan áll a helyzet? Persze a harmonizáció jó Európában, de nem akarjuk azt, hogy megtiltsunk olyan dolgot, ami egyébként jó. Köszönöm, Meissner asszony van egy olyan személy, aki úgy gondolja, hogy nincs szükség személyzetre a gépeken, Oliri úrnak hívják a Ryanair tulajdonosa. Eh, Lichtenberger asszony következik. Eh, Köszönöm szépen a jelentést. Eh, a, a, a velek jelentésre vonatkozó kérdést azt támogatom, és a második dolog pedig a, azok, a, azok az intervenciók, amelyeket kapunk bizonyos pilótáktól. Kérem, magyarázza el, hogy mi az ön álláspontja ezzel eh, kapcsolatban. Mit gondol? Mi az oka az ön döntésének? Ez fontos lenne számunkra. A következő pont eh, a, a code sharing eh, és a leasing kapcsolatban is követ több vélemény van, amelynek az alkalmazása mindig nehézkes. Erről tudnál pontosabban beszámolni? milyen, eh, szabály, milyen eh, eh, szabályszerűtlenségek vagy, vagy problémák vannak akkor, hogyha harmadik országokból, tehát harmadik országok leasingelnek mondjuk gépeket. És egy további probléma, ami a, az EU OPS és a, a a, a kabin személyzetnek a szabályozása pontosan hogyan is néz ki. Sokat vitáztunk erről, és mm, és a, a pihenő idő tekintetében is ugye nyilván van szükség szabályozásra. Kérdés ez, hogy hogyan áll a helyzet most ezen a területen, milyen szabályozásokat kívánnak megtenni. Most éppen a, a follow-up részében vagyunk a korábbi vitáknak. Én az egyik olyan régi, úgymond őskövület vagyok, aki itt volt a vitákon, és nem a régebbi vitákon, és nem akarom, nem akarom azt elismételni, amit a korábbi vitákon már egyébként megbeszéltünk, és ami most nem lenne tárgya a jelenlegi vitáknak. Az utolsó kérdés számomra az, hogy akkor most de facto pontosan mik is az operatív végkövetkeztetések a teljes vulkáni hamu történetből, vannak-e olyan megközelítések, kezdeményezések, hogy közös mérőrendszereket fejlesztenek ki, hogy közös eljárásmódokat dolgoznak ki az adatvédelemben adott esetben, és ezzel megelőznek a jövendőbeli vitákat, amelyek korábban komoly nehézségekhez vezettek. Persze nem arról van szó, hogy az, utasi, az utasjogok nyilvánvalóan több légitárság szempontjából is alapvetően megsérte, megs, tehát megsértették őket, hanem arról van szó, hogy operatívan e- együttműk, az operatív együttműködés több, mint hiányos volt, vagy rosszabb volt, mint hiányos. Konkrétan milyen intézkedéseket javasol ön, amelyeket meg lehetne tenni annak érdekében, hogy egy ilyen helyzetet a jövőben elkerüljünk. Nem hiszem, hogy még egyszer így ki fog törni ez a vulkán, vagy egy másik vulkán, de valószínűség szempontjából azért ez még előkerülhet. Köszönöm szépen, Foster asszony! Köszönöm elnök úr, és köszönöm Gudu úrnak is. Nos, a kollégáktól eltérően én azért elég elégedetlen vagyok. Az sokan eh, mondták már, hogy nagyon sok e-mailt kapunk eh, a választópolgároktól is, nem csak a eh, kereskedelmi légitársaságok személyzetétől, de akár a rekreációs célú repülőket használó emberektől is. Úgy tűnik, hogy valami itt félresiklott, mert mi annak idején támogattuk az EASA-t. Eh, és én most nem fogok belemenni a részletekbe, a repülőgép motorokba. A repülőgép motorok eh, eh, kihagynak nagyon gyakran. Nem hiszem, hogy itt ezt kommentálnunk kéne, ez a légitárs illetve a repülőgép gyártókra vonatkozik, hogy ezeket a problémákat kivizsgálják és megoldják. Nekem a problémám az konzultációk után, hogy mi is a feladata az EASZ-nak. Az én nézetem az, hogy mi azért támogattuk az EASZ-t, és annak felállítását, hogy egy páneurópai biztonsági ügynökség keletkezzen. Nem környezetvédelmi ügynökséget akartunk, nem szociális ügynökséget. Önök egy repülésbiztonsági ügynökséget. A kérdés mindig az, hogy a kérdés eh, biztonsági jellegű-e, ha igen, akkor önökhöz tartozik, ha nem, akkor nem önökre tartozik. Nem tudom, hogy mi a kapcsolat az EASA és a bizottság között, de azt gondolom, hogy itt a ködbe elvesznek a dolgok, mert itt ugye vannak a szabályalkotó folyamatok, és a, a, ha valakinek minimális józan esze van, akkor nem érti, hogy hogyan mennek ezek a dolgok. E, ugye mondtuk azt, hogy bilaterális e, e, egyezmények futnak még, de vannak más kérdések is. A szimulátoros használathoz szükség van a orvosi engedélyre? Nem, ez nem biztonsági kérdés. Nos, a másik kérdés, szüksége van-e az utazó személyzetnek, a hajózó személyzetnek fél évente orvosi vizsgálatra? Nem, mert iszonyatosan nagyok a költségek. Ez biztonsági kérdés? Nem, biztonsági kérdés E, ők biztonsági e, kockázatot teremtenek-e az utazó személyzet összetétele, illetve hogy milyen szolgáltatásokat és munkát végeznek. Ezek biztonsági kérdések? Nem, nem biztonsági kérdések, és önök mégis rátelepednek ezekre a kérdésekre, és én azt gondolom, hogy ez nehezíti az önök helyzetét, mert felhigítja a koncentrációt. E, olyanok kérdésekről kell beszélni, hogy például korlátozzák-e a repülési időt. Mi, minket is megkérdeznek, és aztán nem figyelnek oda arra, hogy mit mondunk. Ami a repülési idő korlátozását illeti, akkor odafigyeltek. A MIBIS jelentés, én még életemben ennyi butaságot nem olvastam. Annyira megkérdőjelezhető volt az egész dokumentum. Tudom, hogy nagyon nehéz az önök munkája semmiből felállítani egy ügynökséget, és aztán ennek a nemzetközi elismerését kivívni. Tudom, hogy önnek nagyon nehéz dolga van. Kétség sem fér hozzá. De hogyha önök továbbra is jó irányba akarnak haladni, Gudúr és bizottság, akkor kérem összpontosítsák az erőfeszítéseket a szigorúan vett biztonsági, kérd, biztonsági kérdésekre, a többi problémákkal meg foglalkozzanak máshogy. E, már a biztonsági helyzet Európában jó összehasonlítva minden mással, minden más régióval. Nem akarunk plusz terheket a személyzet nyakába varni. Kérem, hallgassák meg, hogy mit mondanak a légiközlekedési érdekeltek, ráadásul mi vagyunk azok, akik a panaszokat kapjuk a választópolgároktól is. Kérem, nézze meg a bizonyos szerkezeti kérdéseket, és nézzék meg, hogy a szabályalkotási területeken mi történik lehet, hogy 160 olyan személy van az önök foglalkozásában, foglalkoztatásában, akik szabályokat alkotnak, de aztán senki nem hallgatja meg ezeket a e, szabályokat. E, ugyanez vonatkozik a bizottságra és persze azt akarjuk, hogy önök sikeresek legyenek, legyen ez egy hiteles ügynökség, de én azt gondolom, hogy e, olyan területekkel foglalkoznak most önök, amelyekkel igazándiból nem kéne. Kalicsek! Köszönöm, Kalicsek úr. Elnök úr, köszönöm a szót. Meg kell mondanom, hogy eh, Gudur nem nagyon válaszol a levelekre, de ezzel együtt kedvelem őt, és megértem a problémáit, bár mondom, nem kapok válaszokat. Ott folytatnám, ahol a kollégáim abba hagyták. Igazából nem a hajózó személyzet munkakörülményeiről beszélünk pár évvel ezelőtt nagy viták folytak, nem csak itt, ebben a teremben, hanem máshol is a piloták műszakáról. Ugye beszéltünk a minimális pihenőidőkről, nem csupán napon belül, hanem heten, illetve egy 30 napos időtartamon belül is megbeszéltük, hogy vajon ezek a megfelelő időszakok. Nem vagyok igazából szakértője ennek a témának, de úgy szeretném, hogy megfelelő szakértők, akár orvos szakértők mondják meg, hogy mik a megfelelő pihenőidők. Nem irigylem a munkáját, de hát ezt ön választotta magának, ezt kellene ellátnunk. Nagyon fontos az egységesség kérdése. A pilóták engedélyezése, illetve az engedélyezés szabályozása Mit gondol ön? Önök, a, ezek az emberek inkább mérnökök legyenek, vagy piloták? Például kiképzést kellene kapni, kapniuk hajtómű nélküli repülés technikában, vagy rendkívüli események során hogy kell viselkedniük. Hát e, e, ezekről szólnak azok a levelek, amiket szoktunk írni. Na, a Cézár, illetve az egységes égbolt, ugye a Cézárt 2014-ig kell megvalósítani. Az egységes égbolttal kapcsolatban Közép-Európánál vannak különféle konstrukciók. Ö, ö, annak idején Csehországban én voltam ennek a felelőse. Ö, ennek az egységes égboltnak bizonyos elemei továbbra is működőképesek. A Cézár jelenleg végrehajtás alatt áll. Ugye az a, az a cél, hogy ezt egy csomagban valósítsuk meg. Aztán a légitársaságok. A két tonna alatti gépeket nem számoljuk ide. Lehetséges, hogy az ön szakértői otthon vannak a témában, azonban ezekre a két tonna alatti járművekre szerintem nem kellene odafigyelnünk. A balesetek csökkenése, ez kiváló hír. Nem hallottam valóban jelentős légi társaságok gépének balesetéről úgy tűnik, hogy a, a biztonsági intézkedések nagyon jók. Visszatérnék valamire, ami komolyan aggaszt engem. Valóban igaz volna, hogy csak úgy, mint az EAT 2010 01 86 ez a szeptember harmadikai dokumentumra gondolok, más esetben is így járnak el? Biztos, hogy nem. Szerintem ez így nem is helyén való. Az önök kívánságait meghallgatjuk, adtunk pénzt, adtunk dolgozókat, szinte tökéletes körülményeket biztosítottunk önöknek, elvárjuk tehát, hogy ennek alapján tökéletes munkát végezzenek. <clears throat> Számomra komoly aggodalom, hogy azt látom, hogy a dolgokat nem intézik megfelelően. Megoldást kell találni. Azonban az a megoldás, ahol nem intézik el a dolgokat, az nem jó. Erről beszámolok majd otthon is. Köszönöm, úgy látom több jelentkezőnk nincs, úgyhogy én magamhoz ragadom most a szót, ha megengedi Gudú úr. Először is megerősítem az elhangzottakat. A harmadik országokkal kapcsolatos engedélyezés. Igen, gratulálnom kell a saját választókörzetemben önök mozdultak elő, a második helyen vannak, önökkel kapcsolatban kapom a második legtöbb levelet. Nyilván fontos persze a bálnák, meg a fókák megmentése, de az az igazság, hogy az EASZ-val kapcsolatban nagyon sok mérges pilóta van, különösen az Egyesült Királyságon belüli IMC besorolással kapcsolatban. A teljes műszeres repülési besorolás 12 ezer fontba kerül az embereknek. lehetséges, hogy ez csupán az Egyesült Királyságban jelentkező problém. A magánpilóták, illetve a szabadidős pilóták azt mondják, hogy önök ott lihegnek mögöttük, és el akarják őket kapni. Az Egyesült Királyságban az IMC besorolás alapján adják ki a pilotaengedélyeket. Három további észrevételem van, két kisebb, és az egyik az egy igen főbejáró dolog. A harmadik. Az első. Vannak-e olyan tervek, amelyek alapján szabályozzák kötelező módon a kifutópályákról történő túlfutásra feltartott területet? Vannak bizonyos esetek, amikor a a gépek e, a túlfutási területre e, futottak ki, és itt a túlélési lehetőségek ugye sokkal jobbak, hogyha kiépített a terület, nem, nem pedig abban az esetben, ha például egy vasútvonal, ez a kifutás vagy túlfutási terület. Tehát kérdezem, hogy ez a biztonsági auditnak egyik szempontja le-e, lehet-e. Azt tudják-e másodikként, hogy az, Egyesült, e- egy, az USA-ban a másodpilótának nem kell rendelkeznie arra a repülőgépre vonatkozó típusengedéllyel, amelyiket éppen repülnek. Amikor az USA-ba berepülnek, lehetséges, hogy a hajózó személyzet egyik tagja nem rendelkezik az adott típusra vonatkozó engedéllyel. Ez az USA-ban nem probléma, de felmerül a kérdés. Mit teszünk annak érdekében, hogy gondoskodjunk arról, hogy az adott hajózó legény, hajózó személy, személyzet rendelkezik a megfelelő típusengedélyekkel, amikor berepülnek az Európai Unió területére. Tehát az EU területén. Én az EU műveleteknek az előadói előadója, és a pokol minden bugyrát megjártam annak érdekében, hogy ezeket a szabályozásokat keresztül vigyük. Ezek a kérdések föl sem erültek a bizottság anyaga, anyagai között, úgyhogy egy kicsit bosszús vagyok bosszus vagyok, amikor azt látom, hogy bizonyos anyagok ugye megjárják a saját életútjukat, anélkül, hogy visszatérnének ide a parlamentbe. Ez jogalkotási folyamat, és az ilyen típusú anyagokat vissza kell ide hozni a mi bizottságunk elé. Ö, ö, volt korábban, ugye Armageddonról beszéltek a pilóták, 12 Hónappal ezelőtt a pilóták ugyancsak tüntettek. Van egy olyan, van egy olyan nézet, hogy a pilóták hajlamosak arra, hogy néha túlzásba vigyék a panaszaikat. Tehát nem, nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy az ember jobban hallgat a pilóták szövetségeire és szervezeteire, mint a légitársaságokra. Nyilvánvalóan meg kell hallgatni a pilótákat, de meg kell hallgatni azt is, hogy a légitársaságok mit mondanak. Ugye a pilótáink mondták, hogy ö, ö, az európai rendszer az borzasztó, vegyük át az amerikai rendszert. Azonban az amerikaiak meg azt mondják, hogy szeretnénk átvenni a ti rendszereteket, mert szerintünk ez a, ez a megfelelő út a légitársaságok aggódnak. Úgy, ahogy Foster asszony is mondja, arra azt mondják, hogy nem hallgatják meg önöket. Csak a pilóták szakszervezeteire figyelnek. És hadd mondjam el még egyszer, amit már kifejtettünk. Az önök bizottsága az nem egy szociális dialógussal foglalkozó bizottság. Én voltam az, aki megpróbáltam összehozni a megállapodást a repülési és szolgálati idő területén. Azért nem jött létre a dolog, mert a pilóták nem akarták. Ugye? Ugye, átmentem ezen az egészen, a bizottságom, bizottságom tagjai is megjárták a hadakutyát. Mindenképpen rá kell vennünk az olyan országokat, mint Ausztria például, ahol nincs repülési időkorlát, hogy tartsák be a szabályokat. És itt a parlament részéről, a parlament nevében szeretném ezt tisztázni. Azt szeretném tudni, tud-e biztosítani engem afelől, hogy az európai területen mindenkinek a véleményét megkérdik, tehát nem csak a, az ágazatnak egyik szektorát fogják kérdőre vonni. Ezt az Európai Bizottságnak is mondom. Nem lehet megengedni, hogyha az EASA önök nélkül, a bizottság nélkül lépjen ebben az EU OPS területen. Nagyon sajnálom, hogy ilyen határozott hangnemet ütöttem meg e területen nem szeretem azonban azt, hogy vannak emberek, akik alá akarják aknázni az EU APS tevékenységét. 50 év óta nem született ilyen jó szabályozásunk. Ugyanis ilyen hosszú ideig tartotta, amíg létrejött a megállapodás. Kudúr! Nos, indításképpen hadd köszönjem meg a elhangzott kérdéseket. Aztán legjobb tudásom szerint megpróbálok válaszolni ezekre. Simpson úr az ön kérdéseire is választ szeretnék adni. Elmondanám, hogy mit teszünk, hogy a Subpark Q az a tevékenységi kör, amelyet a szabályozás alapján át kell vizsgálnunk. Önök azt mondják, hogy csak a pilóták hangját halljuk, csak az ő véleményeket veszük figyelembe. Mi azonban egy kiegyensúlyozott munkacsoportot hoztunk létre. Hangsúlyozom, hogy kiegyensúlyozott a csoport, mert öt nemzeti hatóság, öt légitársaság öt pilóta képviselő és az ügynökség képviselője van a bizottságban, az, amelynek az elnökét Walsh úr, Spinetta úr, tehát ezeket az elnököket elfogadják a szakma képviselői. Mindenki tudják, hogy képesek és alkalmasak ennek a csoportnak az elnökletére. Krusing úr a bizottság részéről ugyancsak az elnöki teendőket látja társelnökként. Megvizsgáljuk, hogy az EU OPS milyen módosításokat kell, hogy elszenvedjen, vagy elviseljen a bizottságnak az év végére kell elkészíteni a következtetéseit, akkor tudunk majd tovább lépni. Az Európai Parlament természetesen megkapja az információt. Nem tudom, hogy e, nem, nem hiszem, hogy el tudom fogadni azt, amit ön mond, hogy nevezetesen csak a pilótákat hallgatjuk meg. Jó. Ez, ez a csoport szerintem jól kiegyensúlyozott elnök. Én csak azt tudom mondani önnek, amit tőle hallottunk. Hogyha, hogyha a, a jövőre tekintünk, akkor nem tudunk a, a múlttal foglalkozni. Ugye természetesen senki nem vitatja azt, hogy önöknek át kell tekinteni a bizottsági jelentését. Az a kérdés azonban a lényeg, hogy önök megváltoztatják-e ezt, mert azt nem lehet, azt ide kell hozni elénk. Mr. Shen úgy érezte, hogy eh, a légitársaságok számára a szabályozás, ez egy, ez egy nagyon politikai jellegű döntés. Azt észrevételeztem azonban, hogy különféle szóbeszéd terjed az ügynökség munkavégzéssel, munkavégzésével kapcsolatban. Szeretném ezeket korrigálni, hogyha módon van rá az általános repülés területén már öt éve különféle szervezetek képviselőivel dolgozunk együtt. Van egy cselekvési tervünk, ezt közösen dolgoztuk ki. Ebbe beletartozik a könnyű repülőgépeknek a tanúsítása, és van egy módosítás, amely korábban elkészült, foglalkoznak a pilóta engedélyekkel, és az FCL szabályozásra hivatkozom, ott javasoltunk egy külön kategóriát a, a szabadidős repülés címszó lenne ez. Tehát nem lehet azt mondani ránk, hogy nem tartottuk szem előtt az általános repülés kérdéseit, hiszen pontosan ezt tettük, egyszerűsítettük az egészségügyi vizsgálatot, egyszerűsítettük a repülőgép tanúsítványnak a lépéseit. Mit tehetünk még? Inkább a szóbeszéd helyett nézzék meg, szíveskedjenek megnézni a tényeket. Ezek azok a dolgok, amelyeket megtettünk. Az FCL-lel kapcsolatban ugye megvan a, a besorolás, Eh, a vizsgáló, az instruktor gyakorlatilag amit eh, meg kellett tennünk az általános repülési szervezetekkel kapcsolatban, azt meg is tettük. Elnök, Gudu úr, akkor valakinek elő kell hozakodni eh, valamivel. Kapunk leveleket, az emberek azt mondják, hogy ez nonsens. Eh, akkor ugye az elhangzottak eh, függvényében elmondhatom a, levélíróknak, hogy eh, Gudú úr szerint, amit ők mondanak, az nonsens. Hogyha a szabályozási folyamatra gondolunk, nyilvánvaló, hogy az ügynökségnek megvan a maga feladata. Az általános komitológiai eljárás helyett azt javasoljuk, hogy hogy elvégezzük a feladatunkat. Az Egyesült Királyság MC besorolás lehetséges, hogy ők problémásnak érzik a mi engedélyezésünket. Vannak például előre meg nem jósolható időjárási körülmények. hogyha a megfelelő műszeres kiképzést megkapják, a pilóták nyilván felkészültebben tudnak ilyen helyzetekben is viselkedni. Az Egyesült Királyság IMC besorolása olyasmi, amit megfelelően szabályozni kell, és reméljük, hogy önöktől is támogatást kapunk, a megfelelő keretek között támogatjuk az Egyesült Királyság szabályozását, azonban ne felejtjük el, hogy az Egyesült Királyság az egyetlen olyan ország, ahol elfogadják ezt a fajta IMC besorolást. Hogyha egy általános pilótát veszünk, például hogy közelít egy felhőhöz, hogyha IMC kiképzést kap, E, akkor feltehetőleg e, jobban e, kikerül ebből a helyzetből. De meg kell találni a megfelelő kereteket ehhez. Akkor most a harmadik országbeli engedélyekre térnék rá. Az FCL rendeletben azt javasoltuk, ami összhangban van az önök irányelveivel, és amit önök előírtak az alapszabályban is. Azt mondjuk, hogy az a pilóta, amelyik, aki Európában repül, akkor rendelkezni kell európai pilotaengedéllyel. Hm. Azonban a nem európai pilotaengedélyeket viszonylag gyorsan át lehet ültetni európaira. Például az USA esetében ugye vannak bilaterális megállapodásaink, az amerikai pilótaengedélyeket bilaterális alapon megapodása alapján viszonylag könnyen el lehet fogadtatni Európában. De az amerikaiak, szóval az a probléma, mondja az elnök, hogyha az USA nem megy bele a kölcsönös elismerésbe, akkor azt mondja a mi, pilótáink, mi, mi pilótáinknak, hogy egy EU vizsgát tegyenek le, hogyha meg tudja oldani az amerikai együttműködést, akkor nincs probléma. Mert itt az egyik probléma nem az, hogy EU engedélyt kell megszerezni, hanem az, hogy ez mennyibe kerül. Csak azt tudom mondani, hogy az alapszabály azt írja elő, hogy a B az európai engedély tehát az, hogy az európai engedély álljon rendelkezésre. Javasoltuk, hogy konvertálható legyen az USA engedély valami európai engedélyé. Nyilván valamiféle vizsgát kell tartanunk, csak azért, hogy a, a pilóta, kiderüljön, hogy a pilóta tisztában van az európai repülési szabályokkal és előírásokkal, mert ezek eltérnek az amerikaiaktól. A hajózó személyzet orvosi vizsgálata hogyha itt is, hogyha elolvasom a rendeletet és a mellékleteit, ez feketén-fehéren kimondja, hogy a hajózó személyzetnek rendelkezniük kell egy tanúsítványa technikai értelembe véve, tehát ebből derül ki, hogy megfelelő kiképzést kaptak, de az orvosi igazolást is meg kell, hogy szerezzék, rendelkezniük kell ezzel a lehető legjobb orvosi gyakorlat alapján. Ez az alaprendeletben, illetve ennek mellékleteiben van leírva. Az elhangzott javaslatban végül is azt szerettük volna tenni, tiszteletbe tartva az alaprendelet előírásait, hogy, hogy legyen egy minimális követelmény, amikor az orvosi vizsgálatról van szó. A komitológiai eljárás során a tagállamok ezt nem fogadták el. Ez számunkra nagy probléma. A tagállamok ezek szerint olyasmit szeretnének, hogy szóval mindenki magának csinálja ezt meg. Ez nem igazán teremt egyenlő versenyfeltételeket, egyenlő esélyeket Európa szerte. Mi azt javasoljuk, mert hiszen jelenleg is ezen a javaslaton dolgozunk, oda kell figyelnünk, hogy ne csökkentsük jelentősen a követelményeket, de figyelembe kell viszont vennünk a rendelet előírásait. Ezért fogalmaztunk úgy, hogy az orvosi igazolás a legjobb orvosi gyakorlat alapján elvégzett vizsgálaton kell, hogy alapuljon. A komitológiai eljárás során fogjuk véglegesíteni a, a szöveget. Mi a magunk részéről ezt állítjuk elő az önök számára. szeretném majd a bizottságot is behozni. Gudur, pont, Gudur pontosan rávilágított a lényegre. A parlament, a parlamenti bizottság ugye kidolgozott valamit, hogyha a hajózó személyzet orvosi vizsgáját nézzük, ugye előírás, hogy legyen hat hónaponként egy. Ennek van egy költségvonzata, és tudjuk, hogy ilyen gyakoriság mellett ez nagyon erős, nagy költségeket jelent. A bizonyos cégeknél a munkakezdést megelőzően végzik el az orvosi vizsgálatot. Önök biztonsági ügynökség. Teljesen mindegy, hogy most a parlament mit mond, azonban önök kapcsolatba állnak a szakmai intézményekkel. Ez azonban nem alapjában véve egy biztonsági kérdés. Hát akkor vegyék a bátorságot, mondják meg, Kerek Perec, hogy ez nem biztonsági téma, majd mi a, a, a parlamenti bizottságnál megbeszéljük ezt. Tehát szeretném, ha önök éreznék azt, hogyha valami olyasmire próbálják rávenni önöket, amely nem az önök feladatköre, akkor bármikor ide jöhetnek hozzánk, beszélhetnek velünk ezekről a kérdésekről. Pontosan ezt a dolgot szerettem volna elmondani. Dans la proposition que nous avons fait. Foster asszony, hogyha megnézi azt, amit mi terveztünk, akkor nincs ott ilyen kitétel, hogy minden hat hónapban meg kell, el kell végezni ezeket az orvosi vizsgálatokat, és természetesen tiszteletben tartom azt, hogy az Európai Parlamentnek van vizsgálati joga, és hogyha azt mondja, hogy mit csinálunk meg akkor azt megtesszük. Concernant euh, d'autres matières. Esetleg euh, néhány más dolgokhoz is hozzászólnék most, amelyet felvetettek. Az, az, az ebben az 380-as motor probléma, ami most történt. És általánosságban pedig az új szabályozás a balesetre vonatkozóan. Először szeretném köszönetet mondani az új jogszabály tervezetért, mégpedig azért, mert ez egy komoly szerepet szán az ügynökségnek. Ugye a korábbi, korábbi szabályok, jogszabályok, amelyek a, az ügynökség felállítása előtt voltak érvényben, azok, azok nem így néztek ki. Tehát ha megfigyeljük a szabályozást, akkor most ugye tanácsadói szerepben vagyunk, ami azért jobb, mint a semmi, de fontos, hogy hozzáférésünk legyen a minél hamarabb a különböző biztonsági adatokhoz, azért, hogy jól végezhessük a munkánkat. És a mi munkánk az az, hogy megnézzük, hogy van-e lehetőség arra, hogy a, a repülőgépek biztonságát javítsuk, és ne csak a baleseti vizsgálatokból derül ez ki. És hogyha a vizsgálat vége elej, előtt már meg tudunk tenni valamit a biztonság növekedés érdekében, akkor ezt meg fogjuk tenni, csak ahhoz kell adathozzáférés. Továbbá, ez azt is tartalmazza, hogy teljes hozzáférést biztosít az, az európai, legalábbis az ügynökségben egy-két embernek a teljes európai repülési adatbázishoz, pontosan a bizalmassági okok miatt van az, hogy csak egy-két ember kapja hozzáférést, és azért kérem ezt már jó ideje, mert az az információ, tehát az adatról, az adatról szóló információ, amelyet meg tudunk kapni ezen az adatbázison keresztül, az nem volt mindig hasznos számunkra, és éppen ezért jó, hogy ezek a jogszabályok most hatályba lépnek. Ami pedig a Qantas A380-as érinti, itt egy motorhiba lépett fel, az egy Rolls-Royce motor volt, tehát Rolls-Royce problémája. Zajlik a kivizsgálás, még nem szerelték szét teljes mértékben a motort, tehát nem tudok többet mondani. Azt hiszem, hogy ha megnézzük a különböző légitársaságokat, akik használják ezt a motort, csak a Qantasnak volt problémája ezzel. Más légitársaságok meg, is megvizsgálták a motorjaikat, és semmilyen problémát nem találtak, tehát ezért ez rendkívül érdekes szempont ezzel kapcsolatban. That's not what the chief executive of Qantas... Ezt mondta a Qantasnak a vezérigazgatója két perccel a, az incidens után. Nincsenek bekapcsolva a mikrofonok. Well, it, we can't comment on, on the... Nem tudjuk kommentálni azt, hogy mi okozta a hibáját a motornak, mert nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mi volt a motor hibája. Nincs bekapcsolva Kohlicek úrnak a mikrofonja, így aztán nem értjük, mit mond. Elnök. Mint ahogy mondtam, az előző beszélgetésen, és akkor emlékeztetném önt, hogy az A380-assal kapcsolatban a baleset szót használják, én az incidenst használnám. Mindenki megúszta, mindenki épségben e, kisétált a gépről, minden létesre kapott egy figyelmeztetést, hogy nézzék meg a motort, eh, mások már megtették, a Qantas letiltotta ezt a típust, Qantas ezt indokolja valahogy, de az ilyen közlekedési balesetek esetén akár vonatról, akár repülőről van szó, akár hajóról, ne kezdjünk el elhamarkodottan ítélni, addig, amíg nincs meg a végleges jelentés. Azt gondolom, hogy ez a követendő út itt is. Kérem, folytassa. Abszolút támogatom önt is, nem tudunk állást foglalni, mert nem tudtuk megállapítani az incidens okát eddig. Ami a vulkáni hamu válságot illeti. Nos, itt elsősorban a repülhetőséggel kapcsolatban volt dolgunk, illetve felvettük a kapcsolatot a repülőgép motorgyártókkal, hajtóműgyártókkal, hogy mennyit bírnak ki a motorok. Ez egy nagyon nehéz feladat volt. A motorok készítői nem tudták megmondani, hogy mennyi hamut bír el a motor addig, amíg, a, vagy azelőtt, mielőtt a hibák jelentkeznének, illetve azok súlyos formában jelentkezhetnének. Tehát továbbra is együttműködünk a konstruktórokkal az OSZ keretén belül, és hát nyilván valamilyen döntés be fog következni, nem európai szinten, hanem nemzetközi szinten. Nagyon nehéz kérdésről van szó, mert minden vulkán másfajta hamut okád, más az összetétele a hamunak, és nem is ugyanolyan mértékű a hamu kibocsátás. Tehát meg kell vizsgálni, hogy mennyi hamut bír ki egy motor, ugyanakkor azt is, hogy a, mennyi a sűrűsége a hamunak a légkörben. És én úgy gondolom, hogy itt a meteorológusoknak még nagyon sok dolguk van, addig, amíg tényleg meg tudják mondani, hogy mennyi hamu oszlott el a légkörben. Mi koordináljuk tehát ennek a munkának, a, a, a, mi koordináljuk ezt a munkát a konstruktorokkal, a kísérleti járatokat indítunk a vulkánba, illetve a vulkáni hamuba, és megnézzük, hogy milyen hatással van. Ez egy nagyon nehéz technikai feladat. És most pedig akkor a díjak következnek, az új rendszer. Nos, azt mondták korábban, hogy a tarifa nem áll arányba a tevékenységgel, néhány tevékenységünk túl drága, úgymond, más tevékenységünk, hatósági tevékenységünket pedig nem fizetik ki. Tehát egy konzultánssal felülvizsgáltuk a díjstruktúrát, a tarifa struktúrát, mindenki részt vett ebben a munkacsoportban, viszonylag nagy munkacsoport volt ez, és egy új tarifa rendszert hoztunk létre, amely a tényleges költségeket jobban tükrözi. Megint csak mondom, hogy a, a kis cégeket tegyük külön kalapba, mert őket nem akarjuk büntetni, büntetni, és rájuk nem is vonatkozik ez a változás. Ennyit tettünk tehát eddig, és most pedig a, ki kell alakítanunk a tarifarendszert az ügynökség olyan tevékenységére, amely eddig még nem volt ténylegesen a napi renden, amilyen tevékenységet még eddig nem űztünk. Például az ATM szolgáltatások, illetve a repülés szimulátorok kapcsolatos tevékenységünk. Ez nem jár különösebb mennyiségű operatív munkával, a nagy részét ennek a munkának a tagállamok végzik. Ugyanakkor van egy sor olyan feladat, amiért mi felelünk, szabályozói munka, szabványosítás, és itt Például biztonsági elemzéseket is kell végeznünk, ez az európai hozzáadott érték, úgymond. Azt gondolom, hogy nagyjából sikerült válaszolnom az összes kérdésre. Je, je, vous, je vous répondrai par écrit sur les deux points que vous avez soulevés. A felvetett két kérdésre majd írásban fogok választ adni, hogy a túlfutási terület illetve az, hogy a, az USA pilóták e, engedélyezése hogy történik, illetve a másodpilótának a, a típus engedélyét hogy adják ki. Én hát e, nem, nem tudom könnyen elfogadni azt, hogy a másodpilótának más típus engedélye van, mert adott esetben ez ugye nem garantálja a megfelelő kimenetelt elnök. Köszönöm szépen! Szibon úr, a bizottságtól öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy, hogy megkapom a szót. Nem akarok kitérni minden elhangzott témára, amelyet itt a nagyon érdekes eszmecsere folytán hallottunk. A bizottság részéről úgy tűnik, hogy az EASA által végzett szabályozási tevékenység talán a legvétatottabb, legalábbis az eszmecsere alapján úgy tűnik nekem, ezért erre reagálnék. Azért is, hogy jobban megértessem hogy a jogalkotó szándéka szerint hogyan kellene működni a rendszernek. Először is emlékeztetnék arra, hogy az EASA az egy szabályalkotó ügynökség, nevezetesen a szabályzás előkészítési tevékenység a dolga az alapszabályból idézek, segítséget nyújt a bizottságnak a szükséges jogszabályok kidolgozásában, illetve a tagállamoknak a jogszabályok végrehajtásában. Az EASA jelenleg ezt teszi a tevékenység egyes és kettes kiterjesztése alapján is. Ez a biztonsági ügynökségnek, tehát az első felelősségi köre Egyébként pedig a bizottság a kezdetektől fogva nagyon szoros figyelemmel követi az EASA tevékenységet, Tudják bizonyára, hogy az EASA-nak van egy konzultációs rendszere tagállamokkal, érintett felekkel. Ez egy rendkívül összetett, bonyolult rendszer. Sokszor magamnak teszem fel a kérdést, hogy netán a, a konzultációs mechanizmus bonyolultsága okozhat-e problémákat. Ezt csak úgy mellesleg jegyeztem meg nem akarom természetesen ezt itt most a bizottság előtt vitára bocsátani amikor az EASA kiad egy véleményt, mondjuk néhány évnyi előkészülés után, utána a döntéshozatalra megy az anyag, ezek után a tagállamoktól eljön ez az anyag ide, a parlamenthez, egyetértésre, vagy esetleg ellenvéleményezésre. Nyilván ez a e, rendszer sokkal bonyolultabb, mint más hasonló rendszerek, de ennek megvannak a maga okai. E, az alapvető ok az, e, hogy a biztonsággal kapcsolatos szabályalkotás nagyon technikai jellegű és alapos előkészítést igényel. Az Európai Bizottságtól kérdezhetik, hogy önök mivel járulnak hozzá. nagyon jogos a kérdés. Mi segítünk az EASA-nak a stratégia kidolgozásában, és mindig azt mondtuk nekik, a meglevő szabályokból induljanak ki, az EU OPS-ból például, kivéve amennyiben van valami biztonsággal kapcsolatos ellenérv, azt mondjuk, hogy akik e-maileket írnak önök, akik e-maileket, önök, e-maileket írnak önöknek, mondják meg nekik, hogy kérem, ez és ez a biztonsági felmérésünk eredménye. Az itt hallott eszmecsere alapján úgy látom, hogy a fő probléma az, hogy van jó néhány terület, ahol gyakorlatilag nem létezik európai szintű szabályozás Foster asszony példái és mások példái, ugye a privát, a magánpilótákkal kapcsolatban, ugye erre vonatkozóan nincs érvényben levő EU szintű szabályozás. Az alapszabályozás megteremti a kereteket ezeknek a szabályoknak a kidolgozásához. És van még egy másik terület, ahol ugye aggodalomra van ok, a harmadik országbeli pilótaengedélyek kérdése. Ugye jelenleg nem is tudjuk, hogy hogy vizsgáljuk meg ezt az egészet. Az EASA-tól szerintem az a normális, hogy javaslatokat készítsenek elő, mondják meg, hogy hogyan igazoljuk vissza, vagy ne igazoljuk vissza az adott harmadik országbeli pilótaengedélyeket meg kell nézni, hogy az érintett országgal létezik-e egy érvényes biztonsági megállapodás. Ez a megközelítés könnyíteni a munkát. E az azt mondja, hogy e, emlékezzünk vissza arra, e, hogy a bizottság e, mindig azt mondta az EASA munkájával kapcsolatban, hogy ahol vannak meglevő szabályok, akkor azokból kell kiindulni, és harmonizálni kell a szabályalkotást, kivéve, hogyha van valami biztonsági megfontolás. Azonban valóban vannak, vannak területek, és hát látom az érintett felekből egyik-másik nagyon erős reakciókat váltott ki, itt ugye az EASA nem hátrálhat meg, bizonyos esetekben saját javaslatukat kell kidolgoznia. Az ATM-mel kapcsolatos téma, szerintem ez nem annyira zavaros, meg kell szerveznünk a szoros együttműködést, az együttműködést az EASA és az Eurocontrol között. Az a lényeg, hogy ne próbáljuk meg újra feltalálni a langyos vizet, hogyha létezik valami, akkor az érintett felekkel kell konzultálni. Még valamit mondanék. Kérem, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy olyan területeken, ahol még nem történt meg az EU harmonizáció, ott előfordulhat, hogy a tagállami szabályok jelentős mértékben eltérőek. Például a magán pilótáknak a, a pilóta engedélye. Az utolsó EU bizottsági ülésen azt tapasztaltam, hogy a tagállamok szabályozása nagyon eltérő. És a, a most elhangzottak a most elhangzottak alapján azt kell mondanom, hogy itt másokat hallottam, mint amit a tagállamok mondanak például arról, hogy a saját légterüket ki és hogyan használhatja. Elnök úr, azt kérném, hogy korrekt módon bírálják el az önök előtt fekvő anyagokat. Mindenképpen arra ösztönözzük az EASZ-át és az itteni bizottságot, hogy tartsanak ki az alapfilozófiájuk mellett, ne találjunk fel meglevő dolgokat, hanem lépjünk a meglevő szabályok alapján, és talán végezetül a díjak és költségek vonatkozásáról Gudúr kitért erre is. Először is jelenleg a, a biztonsági rendszerben van szabályozva a, a díjak és költségek kérdése. Ennek az egyik oka formális, egyszerű dolgok. Az EASA tevékenységek köre fokozatosan fejlődött ki, és ezt a, a költségekre vonatkozó szabályozásnál figyelembe kell venni. De ahogy Kuhn úr is mondta, ezt a kérdést nem csak az EASA vagy a bizottság bírálja el. Azonban a rendszert úgy kell felvizsgálni, hogy tudatosabb legyen, jobban tükrözze a ténylegesen végzett munkát, mint a korábbi rendszerek. A parlamenti bizottság bizonyára tudja, hogy a harmadik országokkal megkötött légi, légi biztonsági megállapodások Brazíliával és Kanadával például megszületett az egyezmény. Az USA-val technikailag elkészültünk, reméljük, hogy ez is hatályba lép majd. De hát ezeknek a következménye az, hogy a díjakkal és költségekkel kapcsolatos rendszerben ugye emelkednek a, a költségösszegek. Lehetséges, hogy itt is egy átfogóbb javaslattal tudunk majd előrukkolni. Ahogy Gudu úr is mondta, egy végső értékelést, egy elbírálást kell megcsinálnunk Na, amikor azonban a költségvonzatokkal kapcsolatban, a díjakkal kapcsolatban változtatni akarnak valamit, azért ne felejtsék meg, hogy minden, nem lehet mindig mindenkinek a kedvére tenni. Ugye vannak átfogó ö, célok, meg kell vizsgálnunk. Ugye a költség ö, érzékenység az indokolt, én úgy gondolom, hogy igen. A másik dolog, az, hogy a jasz a, a tevékenységi köre folyamatosan bővült, fejlődött, és ennek költségvonzatai vannak. A, a politikai főnökeinkkel még beszélnünk kell, ezért hát végleges álláspontot nem tudok most mondani, de valószínű, hogy a kompetenciákra kell odafigyelnünk, mindenképpen oda kell figyelnünk a kicsi, illetve nagyon kicsi szereplőkre is. A bizottság részéről azt mondom, hogy ezek az új feladatok költségvonzatokkal járnak, ezt figyelembe kell venni. Köszönöm, Lichtenberg asszony! Ich uh, Igen, csak egy apró kérdést tennék fel, amely egy olyan dologra vonatkozik, ami nem igazán válaszolt meg annyira, mint szerettem volna. A pilótákról és a pihenőidőkről volt szó, uh, a bizottság részéről és az ELSA is ugye felajánlotta, hogy um, lesz egy tanulmány a, erről a jelenségről, van-e ilyen, lesz-e ilyen tanulmány, mikor kapjuk meg, ha lesz. Ez érdekes lenne, mert különösen nagyobb mértékben összefügg azzal, amit itt megvitattunk, és ugye itt orvosi bizonyítékokat sorakoztatnak fel a fáradtság mellett. Ugye nem ezt a kérdést tettük fel annak idején. És hát ez a kérdésem, hogy tehát van ez a tanulmány, nincs, ez, nincs a tanulmány, ha nem, akkor miért ígérték meg annak idején? És még egy dolog. És ezzel nem, nem ért mindenki egyet a teremben. Az, az, hogy ugye más államok engedélyét elismerjük a kölcsönösségre való tekintet nélkül. Tehát az amerikai engedélyekre gondolok itt, ezzel nem ért mindenki egyet. Köszönöm szépen. Ha jól tudom, az egyetlen tanulmány, amit láttunk, az a Mógusz jelentés, és az meglehetősen nagy kihívásokkal nézett szembe. És én, és én is, ami, amikor elnököltem az ülést, és én is részben szerző voltam ennek a jelentésnek, azt mondtam, hogy nem igazán tudományos, tehát nem hiszem, hogy volt azóta más tudományosabb igényű tanulmány. Nem a mikrofonban beszélnek a hozzászólók, között, nem halljuk. Elnök igen, ez a probléma, ez egyetlen tanulmány, amiről én tudok. Ez, ez így van, igen, most ezt meg is erősítették. Kérem, a jövőben ne legyen olyan ígéreteket, amelyeket nem tud megtartani. Igen, Májszer asszony még esetleg. Igen, a Lichtenberger asszony kérdését szerettem volna kiegészíteni, de ugye részben akkor már válaszoltak mert ha jól tudom a pilóta szervezettől, itt elsősorban arról van szó, hogy vannak nagyon hosszú, tehát nem csak, nem csak arról van szó, hogy hosszú repülési idők vannak és elfáradnak a pilóták, hanem hogy utána mennyi ideig tudnak pihenni. De és ez is a repülés biztonságát érinti nyilván. Hát igen, ez a jelentésnek egy problémája. Rövid dióhéjban elmondanám. Olyan volt, mint egy VTO olyan volt, mint hogy egy VTO ítélet az Airbus ellen mondjuk. Tehát ez olyan volt, mint a VTO-nak egy Airbus ügyi határozata. Mindenki talált benne kedvére valót, de valójában, amikor megkérdeztük a szerzőt, hogy ez egy tudományos jelentés, akkor maga a szerző mondta azt, hogy ez nem tudományos. Megint néhányan mikrofon nélkül beszélnek. Igen, hát ez rájuk tartozik, mondja az elnök, bár nem tudjuk, hogy ezzel mire reagált. Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Ha nincs, akkor megköszönöm mindenkinek. Néha forró hangulatú, de mindig érdekes vita van mögöttünk és én hálás vagyok Gudúrnak azért, hogy eljött, és megpróbált válaszolni ezekre a kérdésekre. Nyilván látta, hogy hol vannak az aggodalmak. Szibon úr egy nagy understatementtel azt hiszem fején találta a szöget, amikor azt mondta, hogy problémák vannak a szabályalkotással, fogalmazott ő. Hát erről szólnak a dolgok, vagy ez a lényegi kérdés. Mindenesetre köszönöm önnek azt, hogy eljött, és azt gondolom, hogy egy nagyszerű vitát tartottunk. Köszönöm. just formally, there's no other business, can I just... Nincsen egyéb napi rendi pont, éppen ezért eh, megköszönöm a tolmácsoknak is a munkáját, és emlékeztetem a képviselőket arra, hogy november 30-án 15 órakor lesz a következő ülés. Köszönöm.